Point 1. Euh, a napi rendtervezetet mindenkinek eljuttattuk, és hogyha nincsen ellenvetés, akkor azonnal el is fogadtuk. Már is nézzük a kettes pontot, az elnök közleményei az ülésről azt tudom elmondani, hogy interneten is követhető, úgyhogy amikor szót kérnek a kedves kollégák, akkor mosolyogjanak is a kamerába. A második közleményem az, hogy mindenki megtalálja a dossziéban a titkárság által elkészített közleményt a szociális partnerek és a civil szervezetek párbeszédéről, a szociális alappal kapcsolatos párbeszéd témakörében. Egyébként Most az ülés második részében napirendre is kerül majd ez a kérdés. A hármas pontnál a módosításokat kell megvitatni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendelet tekintetében, illetve a végrehajtásra vonatkozó eljárásról szóló rendelet tekintetében. Nagyon fontos szöveg ez, és akkor most a módosításokat fogjuk megvitatni. 24 darab módosítónk van. ezeket Kábnok úr jelentésével kapcsolatban nyújtották be. Egyébként ő maga is nyújtott be módosítókat, és akkor most először is megadnám a szót magának az előadónak. Úgy látom, hogy minden árnyék jelentéstevő nincsen még itt. Remélem, hogy a koordinátorok és a frakciók vezetői majd elintézik, hogy itt legyenek a megfelelő árnyékok a megfelelő időben. Kárnak úr parancsoljon! Köszönöm szépen! Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy holnap lesz a szavazás, és még 24 módosítón át kell rágnunk magunkat. Azt az információt kaptam, hogy 5 vagy 6-ot visszavontak, vagy vissza fognak vonni. Úgyhogy most abban a helyzetben vagyunk, hogy két módosítást nem tudok elfogadni, amelyeket Thomas Mann alelnök úr nyújtott be. Az összes többi módosítót el tudom fogadni, és tehát akkor ezeket támogatom. Nézzük most Mann úr módosítóit. Ezek egyébként nyelvi jellegű módosítók, úgyhogy arra kérném Mann urat, hogy fontolja meg, hogy esetleg vissza tudná -e vonni ezeket a módosítókat, és akkor tiszta lelkiismerettel és tiszta szívvel minden módosított tudok támogatni. Köszönöm előre is a segítséget. Eszeje asszony, a tanács vonalát nagyon szigorúan követi a parlamenti előadó is, és azt hiszem, hogy tulajdonképpen a módosítók listájával kapcsolatban nincs is probléma. Egyedül a 27-esnél nem tudom, hogy ezt visszavonták-e vagy sem. Itt mínusz szerepel nálunk a frakcióban. Ja, ezt visszavonták. Rendben van, akkor a mi frakciónk mindegyik módosítót el tud fogadni, mindenhol pozitív ajánlás szerepel. Alvirasszonyt mina olen ALDE fraktsiooni kõneisik sellel teemal ja kõigepealt tahan tänada az ALDE nevében először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert nagyon jó, nagyon pontos és nagyon gyors munkát végzett. Mindennyiunkat arra ösztönzött, hogy mi is minél gyorsabban elvégezzük a munkát, itt ugye rendeletről van szó, tehát az egyetlen mód az volt, hogy új rendeletet alkossunk. Az Áldéban tegnap volt a megbeszélésünk a módosítókról, és mint ahogy Milán is elmondta, tulajdonképpen a módosítók eléggé egyértelműek, néhányat visszavontak, amelyek pedig megmaradtak, azokat mi is támogatni tudjuk, ezek megfelelnek a tanács irányvonalainak. Ami a nyelvi megjegyzéseket illeti, hát van, aki így szereti, van, aki úgy, de hát azért nem szabad ennyire feketén-fehéren gondolkodni. Lényeg a lényeg, hogy holnap mi is pozitívan tudunk majd szavazni a módosítókról. Thomas Mann parancsoljon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ja, lieber Köszönöm, elnök asszony, kedves Milán. Nekünk mindig ugyan olyan gondolatok jutnak az eszünkbe. Azt mondtad, hogy vissza lehetne vonni a, a módosításaimat. A 29-eset illetően azt mondtad, hogy ez inkább csak nyelvi problémákat jelent. Én azt hittem, hogy ez azért egybeesik azzal, ami előtte van. És ha, ha megnézed a 17-es indítványomat, és összehasonlítod a 18-asra, jut a Steinruck módosítójával, látható, hogy ezek is szinte azonosok. Tehát amikor azt mondod, hogy elfogadod a 18-ast jutától, és az enyém az ahhoz meglehetősen közel áll, akkor a 17-est visszavonhatom a juta kedvéért, ezzel nekem semmi gondom, nem tudom, hogy mi az álláspontod a 18-assal kapcsolatban, mert én azt tartalmát tekintve jónak tartom, ezt talán el tudod mondani, vagy a jutát visszautasítottad már, vagy nem, úgyhogy Milán egy picit mondd el erről a véleményedet, jó lenne. Aztán bizonyos azonosak a mi gondolataink sok esetben, egy párthoz ö, tartozunk ugyan, de hát lehetnének különbségek is. Monsieur Sarkozy. Szerkesz úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Ezzel a témával már többször foglalkoztunk, és ahogy a kedves kolléga is tudja, itt a, a szocialista frakció nagyon meg van elégedve a munkájával. A mi gondolatainkat belevette a jelentésbe, és ahogy látom a szavazó listát. Okafogyottá váltak azok a, azok a módosítások, amelyek azonosak voltak a miénkkel. Nos, két dolgot szeretnék mondani. Az egyik a aeronautikai iparban dolgozók helyzetéről van szó. Számukra komoly veszélyt jelent az, hogy nincsen megfelelő jogi biztonság, ezt kell javítani, és úgy gondolom, hogy a társadalom biztosítási helyzetüket kell megerősíteni. Azt hiszem, hogy ezek az ilyen típusú változások megkönnyítik majd a határon átnyúló munkát végző ö, személyek dolgát is, vagy helyzetét is. Nos, Azra kérem a bizottságot és a tanácsot, hogy mindent tegyen meg azért, hogy az első olvasatban el tudjuk fogadni ezt a rendkívül fontos jogszabályalkotási anyagot. Köszönöm. Euh, Bizottság képviselője szeretne hozzá szólni. Köszönöm szépen, az utolsó ülésen is elmondtuk már, hogy hálásak vagyunk ennek a bizottságnak ezért a gyors munkáért, és osztjuk azt a reményt, hogy lesz meg állapodás az első olvasat során. Ez nagyon fontos az érintett polgárok számára, akik számára fontosak ezek a módosítások. Köszönöm szépen. Merci. Euh, Köszönöm. Még valaki? Thomas Köszönöm, elnök asszony, köszönöm azt a kegyet, hogy másodszor is szólhatok. Jutta Steinbrück kolléganővel beszéltem, a 18-ast visszavonta, tehát akkor nem támogathatom az ő indítványát. Összehasonlítottam ezt a te 16-osoddal, nem probléma, tehát a 17-es az ugyanolyan, mint a 16-os, nem látok itt semmiféle problémát, tehát nem mondhatjuk, hogy ez okafogyott lesz, hanem automatikusan okafogyott, mert hogy ugyanaz, ami benne van az előzőben. Úgyhogy köszönöm a szót még egyszer. A másik pedig a 29-essel kapcsolatban. A 28-as sem áll távol a 29-estől, úgyhogy ezek ilyen egoista, marginális megjegyzések, úgyhogy ha neked ez jó Milán, akkor azt vissza nem vonom, de azért azt lehet mondani, hogy ha egyetértesz velük, akkor azért biztosította az ügynek a jövője. Köszönöm szépen a tájékoztatást és az információs lehetőséget. Rendben van. Tehát, hogyha jól értem, akkor ön nem vonja vissza a módosítóját, de hogyha a raportőri módosító átmegy, akkor az öné okafogyottá válik, mert így akkor nem távolodunk el annyira az eredeti szövegtől. Hát nem tudom, hogy ezt milyen sorrendben tudjuk majd feltüntetni a szavazó listán, de meg fogjuk oldani. Az előadója szó, már is le fogjuk majd zárni a vitát. megpróbáljuk elkerülni azokat a vitákat, amelyek csak a beavatottaknak szólnak itt a szakbizottságban, illetve a plenárison is. Amikor az előadó nagyon csak a beavatottaknak szól, csak az insidereknek szól, és csak az árnyékjelentéstevők és maga az előadó érti, hogy miről van szó, hát akkor mi le fogunk maradni, és ez azért eléggé aggasztó. Úgyhogy jó lenne, hogyha valamikor valakit megmagyarázná az összes kollégának, hogy ennek az egész tárgyalásnak egyáltalán mi a tétje, és hogy egyáltalán miről szóltak a tárgyalások. Úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit a kulisszák mögé látnánk itt a szakbizottságon belül. Úgyhogy előadó úr esetleg lezárásképpen azt is feltárhatná előttünk, hogy melyek voltak azok a pontok, amelyeknél eltérés volt a tanács álláspontjához képest, vagy ahol a tanács változtatást kért. Elnézést kérek, hogy újra visszadobom a labdát az ön tér felére, de azért az átláthatóság jegyében nagyon jó lenne, hogyha nem csak azt mondaná, hogy hát én megegyeztem az jelentéstevőkkel, hanem tán el is mondaná, hogy miben egyeztek meg. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel mondhatom el azt, hogy a javaslatban komoly változások nem, tön, nem történtek a... Csak ismételni tudom, amit elmondtam. Blaszki. Jedna je koncept... A három témában foglalhatók ezek össze. Először is a kritériumok meghatározása. Bizonyos személyek esetében ez nem képezi a tevékenység lényeges részét egy tagállamban, de több tagállamban. Ilyen esetekben viszonylag bonyolult a helyzet, ugyanis lehet, hogy a személy az egyik tagállamban él, egy másikban dolgozik, vagy az is előfordulhat, hogy több tagállamban dolgozik, és egy ettől különböző, ezektől különböző tagállamban él. A mi javaslatunk az nagyon világos definíciókkal szolgál arra vonatkozóan, hogy az egyes esetekben mi a teendő. Ez különösen a határon átnyúló munkavégzést végzők esetében fontos. Egy másik terület pedig az, hogy hogyan határozzuk meg a bejegyzett ö, telephely ö, esetét például légi társaságok dolgozóinál. Nagyon nehéz ez a bejegyzett iroda vagy üzleti székhely meghatározása. És abban állapodtunk meg, amit a tanács is elfogadott, hogy a lakóhely alapján meghatározott kritérium, lakóhely szerinti kritérium, tehát a repülőtér helye, ahol a leszállnak, vagy felrepülnek a leggyakrabban, felszállnak a légi utaskísérők, vagy egyáltalán a repülőtéri dolgozók. És hogy a határon átnyúló munkavállalók esetében, tehát akik más tagállamban dolgoznak, mint ahol laknak. Ez ugye az ő érdekeiket szolgálja. De az önálló tevékenységet végzőkét is a jogszabályok itt különbözőek, és ez azokra vonatkozik, akik tehát vállalkozóként, önalkalmazóként dolgoznak egy tagállamban, a munkát abba hagyják, és akkor visszatérnek a saját tagállamukba, ahol a lakóhelyük található, de önállóak. Akkor a kérdés az, hogy akkor milyen munkanélküli járadékot kaphatnak, ha egyáltalán. Eh, Belgium, Franciaország, Ciprus, eh, Lettország, Portugália, Egyesült Királyság és néhány más tagállamban nincs eh, tervezet, nincs semmi olyan rendszer, amely biztosítana bármiféle munkanélküliségi ellátást ilyen vállalkozóknak. De más országokban van ilyen ellátás, úgyhogy ezzel is foglalkoztunk. Két év múlva fogunk erre visszatérni, akkor felülvizsgáljuk, és majd megnézzük, hogy a javasolt megoldás az, dol- az működik-e vagy nem. Találkoztunk az elnökség képviselőivel is több alkalommal, és az árnyék jelentések felelőseivel is, és hát tisztáztunk sok mindent. Ez viszonylag technikai jogszabály, de én nagyon örülök annak, hogy a bizottság titkárságának segítségével sikerült elkészíteni egy olyan javaslatot, amiről reméljük mindenki támogatni fogja. Köszönöm szépen. Technikai jellegű jogalkotásról van szó, de gondolom, hogy mindenki számára kiderült azon a vitán, amit a Dán elnökséggel lefolytattunk, hogy tulajdonképpen az egész szociális jogalkotás minősége forog kockán, tehát a tét elég nagy, és mindenki számára kiderültek az alapvető célkitűzések, és az is mindenki számára egyértelmű, hogy azért pozitív az előrehaladás, mert nagyon sok mindenben sikerült már is megegyezni. Akkor holnap szavazni fogunk erről a szövegről, és ez azt jelenti, hogy az áprilisi plenárison napirendre tudjuk majd tűzni ezt a kérdést, és akkor a Dán elnökség a siker listájára felírhatja ezt a szöveget is, ha minden rendben megy. Lépjünk tovább a napirenden, negyedik napirendi pont, megadom a szót Ines Zubernek, a Polgárok Európai Évével kapcsolatos jelentésről. Ez ugye a 2013-as évben valósul meg, nem 2014-ben, amikor a választások lesznek, hanem 2013-ban. Presidente, uh, em relação uh, às, às nossas, uh, a, a, a nosso... Köszönöm szépen. Most egy véleményről van szó, egy véleményt kell megszerkesztenünk. Nagyon sok módosítást kaptam, több mint 90-et. Vitát folytattunk arra azzal kapcsolatban, hogy a hatályt kiszélesítsük-e, és ezek alapján végül is sikerült a tárgyalások után kilenc kompromisszumos módosításra csökkenteni a módosítások számát. Nagyon fontosnak tartom a diszkrimináció elleni harcot, illetve ki kell hangsúlyoznom azt, hogy a legsérülékenyebb, a regi rászorulóbb személyekre való hangsúlyt is megnyilvánítjuk. Nagyon fontosak a, az európai polgárok jogai, tehát például az európai tagállamok szociális jogai, olyan jogok ezek, amelyeket garantálni kell annak érdekében, hogy a harmadik országok polgárai, akik legálisan tartózkodnak az Európai Unió államaiban, és élvezhessék ezeket. Aztán a szabad mozgás elvéről is szó van itt. Nagyon fontos, hogy ezt diszkrimináció mentesen meg tudjuk valósítani a foglalkoztatásban is. Nem szabad a indirekt munka rovására menni ennek. Szeretnék köszönetet mondani a frakció képviselőinek, az árnyékjelentéstevőknek, nagyon jól tudtunk együttműködni, illetve a titkárságnak is szeretném megköszönni a munkát, nagyon jól működtünk együtt. Steinbrück asszony. Steinbrück asszony, köszönöm szépen a szót. Birgit Cipel kolléganőmet képviselem, aki nem tudott eljönni, és az ő nevében még egyszer szeretnék köszönetet mondani a raportőr asszonynak, és ezt tette lehetővé, hogy olyan kompromisszumokat találtunk, amely megfelel a szociáldemokratáknak is kivétel nélkül támogatni tudjuk ezeket. Az árnyék jelentések felelőseivel is sikerült konszenzusra jutni a, nem, a diszkriminációmentesség, a polgárok jogaikról való tájékoztatását, illetően valamint arról, hogy helyesen kell alkalmazni az Európai Uniós jogot. A szociáldemokrata követelés, hogy a szakszervezeti jogokat és a munkavállalói jogokat összességében jobban érvényesítsék, ez is érvényesül. Birgit Cipel azt tartja sajnálatosnak, hogy a kompromisszum néhány kérdésben nem tér ki részletekre, ahogyan jónak tartott tudta volna, jó lett volna, ha ez megtörténik, hogy mik a hátrányos csoportok, mit foglal ez magában, azon kívül a roma problematikára és a kiküldött munkavállalók helyzete sem kerül kifejezés, nem jut kifejezésre ilyen explicit módon. Mindazonáltal a szociáldemokraták támogatják a kompromisszumokat, és a kolléganő nevében köszönöm a jó együttműködést. Köszönöm, Becker úr. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani Cuber asszonynak azért, hogy ezt a folyamatot vezérelte. Ez nagyon sikeres volt, úgy gondolom, és a témának is nagyon jól szolgál. Az európai, az uniós polgárság, és ezzel párhuzamosan a participáció, a polgárok részvétele. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, és a dolog természeténél fogva különböző a látásmód. Van egy nagyon professzionális és nagyon barátságos mód, ahogyan ezt megoldotta, tehát tényleg nagyon profi és jó megoldást talált. Úgyhogy ebben a szellemben és értelemben még egyszer köszönöm, ezt a nagyon fontos munkát, és ez egy nagyon jó véget ért, és a polgároknak való kommunikációja lesz, a, és ennek ez a lényege, hogy ez a polgárokhoz eljusson, az európai polgároknak tudniuk kell, hogy milyen lehetőségeik és milyen jogaik vannak. Nem tudják, nem ismerik ezeket. Ez a mi felelősségünk és kötelezettségünk is, hogy ezt elmondjuk nekik. Köszönöm. Euh, Madame Harkin, puis Madame... Harkin asszony. És aztán Papadopoulou asszony. Köszönöm szépen. Röviden fogok fogalmazni. Egyszerűen csak köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Kitűnő volt az együttműködés. És nem így nézett ki végig, de aztán sikerült mindenben megegyezni. Nagyon jó a minősége a kompromisszumoknak, nagyon proaktív volt a munka és hát az volt a lényeg a munkának, hogy az európai polgárok tisztában legyenek az, hogy mik a jogaik. Talán ezáltal jobban megértik majd az Európai Unió polgára, hogy mit jelent az Európai Unió polgárának lenni. Jó, okos, elfogadható kompromisszumok. Ezeket köszönöm. Köszönöm szépen, Papadopoulos kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. A LIBE szakbizottságnak én vagyok a jelentéstevője, és el kell, hogy mondjam, hogy a saját javaslataimmal egybeesnek a, a jelentés, a vélemény legfőbb részei. Jövő évben ünnepeljük a 20. évfordulóját az Európai Uniós Polgár Intézményének 2010. december 15-én a citizenship terminust használt, használták a Lisszaboni szerződésben a citizen helyett, úgyhogy ez a hivatalos megfogalmazás lehet, hogy amikor az évet megnevezzük, akkor is a citizenship-et kéne használni, tehát az európai polgárság évéről kéne valószínűleg beszélni, de nagyon fontos, és az a lényeg, hogy az európai polgárok pontosan tudják, hogy mi ez, hogy szabad mozoghatnak, hogy diszkrimináció nélkül dolgozhatnak az európai polgárok, illetve az Európai Uniós polgárságból adódó jogokat is ismerniük kell. És annak is örülnék, mint említettem, hogy ha megváltoztatnák a címet. milliós a költségvetésünk, de más európai éveknek 27 vagy 5 millió eurót szavaztak meg. Nagyon kicsi tehát a költségvetésünk. Ha nincs igazi költségvetésünk, akkor nem nagyon tudjuk tudatosítani a fél milliárd Európai Uniós polgárban, hogy miről is szól ez a polgárság, és nem tudjuk őket arról sem informálni, hogy milyen kötelezettségeik vannak Európa felé. Köszönöm. Uh, Madame uh, McIntyre. Thank you, Madam Chairman. I... Köszönöm, elnök asszony. Én látom, hogy sokan úgy gondolják, hogy az egymillió nem sok pénz, de azért megkérdezem, hogy időszerű-e most egyáltalán ez a javaslat. Ha megnézik a gazdasági nehézségeket, amelyekkel Európa szembesül, hát akkor úgyhogy például Görögországra, az ottani megszorító intézkedésekre gondolunk, vagy Portugáliára, vagy a munkanélküliség szintjére, hát akkor ez nem igazán ismeri fel a a relevanciáját, szóval most nem tudom, hogy mit jelent ez az uniós polgárság, nem tudom, hogy egyáltalán kell-e bármennyi pénzt is költeni erre e, jelenleg. Na most, ha már itt tartunk, azt hiszem, hogy a lehetőségek is hiányoznak. Amire gondolok, és hát ezt már sokan hallották tőlem előbb is, hogy ugye mi mindig beszélünk a jogokról, de hát előbb-utóbb a felelősségeket és a kötelezettségeket is meg kéne nézni, szóval a jogok és a kötelezettségek az ugyanannak a dolognak a két oldala. És ahhoz, hogy az ember uniós polgár legyen, akkor a felelősségével is tisztában kell lennie, nem csak a jogaival. És úgy tűnik, hogy ez itt totálisan hiányzik ebből a jelentésből, és a Libe bizottságra is vonatkozik ez az egész. Azt is gondolom, hogy elmulasztottunk egy nagy lehetőséget, hogy együttműködjünk a tagállamokkal, ugyanis a legtöbben úgy érzik, hogy ők egy adott ország polgárai, és ha valaha egyáltalán érzik-e csak sokkal másodszorban, ha egyáltalán, hogy uniós polgárok. Na most a fontos az, hogy a polgárságot bátorítsuk. Tehát én, mint brit állampolgár, vagy bármilyen ország polgára, a polgárság, az állampolgárság, az, amit bátorítani kell, a polgárságot. És együtt kell működnünk a tagállamokkal, hogy az aktív, a participációt támogassuk, hogy a polgár az felelősséget vállal, és ez az egész jelentés szerintem, amelyet a bizottság kezdeményezett, és hát az a válasz, amire talált, én azt gondolom, hogy ez, ez elmegy a lehetőségek mellett. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mán úr és Béker úr szeretnének még egyszer hozzászólni. Úgy látom, hogy Mán úr valami rosszat mondott, mert Béker úr megint szót kér, de hát mondja Béker úr. Köszönöm, csak egy megjegyzés feltűnt, hogy a ö, ö, fordítás nehézségekbe ütközött, ö, és már ezt én jeleztem, és láttam más munkák kapcsán is, és hát pontosan meg kéne nézni, hogy most akkor mm, mi az oka annak, hogy ez nem mindenütt egyértelmű a fordításban. Köszönöm. Thomas Mann. Madame la Présidente. Ähm, ich glaube, an, diesem, an dieser Diskussion, die wir gerade haben, haben wir ein schönes Beispiel bekommen. Az egész vita során az azért az kiderül, hogy jó munka folyik itt a parlamentben. Az árnyék jelentések felelői aztán megszólaltak, és hát azt hiszem, hogy már ebből is kiderül, hogy milyen az európai mechanizmus. A másik kérdés az a kommunikáció. Több indítványt nyújtottunk be. A kérdés az, hogy hogy tudjuk elérni, hogy több az információ, a nagyon sokkal jobb a tájékoztatás. Ezt sokan nem is tudják, hogy ezt közvetítik, ezt az ülést, ezt bárki megnézheti kívülről, és megtudhatja, hogy hogyan dolgozunk mi képviselők. Aki erre kíváncsi, azt megteheti. Tehát ö, ö, mielőtt ne, meg kell mondani, hogy nézzétek meg, hogy mi történik nálunk. A, a mi feladatunk a, a tanácssal és a bizottsággal szemben az, hogy hogy lássák, hogy hogyan dolgozunk, hogyan gondolkozunk és ez a példa, amit hallottunk, az nagyon fontos, ugyanis nagyon különböző az álláspontunk, attól függően, hogy honnan érkezünk, és az árnyék jelentés felelősöknél láttuk, hogy együttműködtek a raportőrrel, és megtalálták a kompromisszumot, amelyel nem csak, hogy jól együtt tudnak élni, hanem amely hasznos. Azonban egy dologra mégiscsak felhívom a figyelmet. A jogok és kötelességek említette. Sok polgár még a jogaival sincs tisztában, amelyekkel élhetne. Hát akkor hogyan jöjjön létre európai többletérték? Kellene, hogy legyen egy európai nyilvánosság, ugyanis azt látjuk, hogy az emberek nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak a kérdés tehát az, hogy ezt hogyan tudjuk jobban kommunikálni, hogyan tudjuk megkönnyíteni azt, hogy ez az üzenet, amelyet közvetíteni szeretnénk, jól eljusson az érintettekhez, és mindenki láthassa, hogy milyen jó, hogy van ez a sokszínű Európai Unió. Azt hiszem, elnök asszony, hogy ez egy nagyon jó példa arra, ez a kompromisszum, hogy lehet együtt dolgozni, és nagyon sok módosító érkezett, de mégis sikerült konszenzusra jutni, és ez bizonyára segíteni fog, függetlenül attól, hogy ez most egy millió euróba kerül, ez elég a kezdetekre, de hát lehet, hogy majd több is lesz ez. Mondhatjuk legközelebb, hogy ez jól működött, és hát akkor reméljük, hogy a barátaink is a mi oldalunkon állnak majd, akik a pénzért felelnek. Köszönöm. Remek, köszönöm szépen, köszönjük az információt, a közvetlen információt az európai polgárságról. Megadom a szót az előadónak, és ezzel le is zárjuk a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a vitában, akik észrevételeiket megosztották velünk, és Szeretném azt elmondani, hogy az európai posták nem minden. Nem a szó a fontos tehát, hanem ennek a szónak a tartalma. Ebben a kérdésben egyetértünk, tehát nem a szó a lényeg, hanem ami mögötte van, a tartalom. Aztán a tájékoztatás jellegéről, illetve hogy hogyan lehet a tájékoztatást megadni a polgároknak. Ezzel kapcsolatban van egy kompromisszumos módosító, ami pontosan arról szól, hogy vannak olyan sérülékeny vagy rászoruló eurós, Európai Uniós polgárok, akik sokszor nehezen elérhető, nehezen megközelíthető területeken élnek, akik nem ismerik jogaikat, pedig pontosan számukra lenne fontos az, hogy ezeket megismerjék, ezért aztán proaktívan kell eljárnunk, meg kell keresni, hogy kik ezek a rászoruló vagy érzékeny csoportok, őket kell elsősorban informálni, tájékoztatni de nem csupán őket természetesen. Köszönöm szépen. Ami Papadopoulos asszony javaslatát illeti, természetesen az illetékes szakbizottság változtathatja meg a címet, hiszen, hogyha megnézzük azokat a módosító indítványokat, amelyeket ön benyújtott, ez a javaslat nem szerepelt itt az Uber asszony véleményével kapcsolatban. Hát nem tudom, hogy itt Felipe González örökségét hogyan tudjuk továbbvinni, és most azt kell mondani, hogy citizen vagy citizenship, citoyen vagy citoyen T, polgár vagy polgárság. Meglátjuk. Holnap sor kerül a szavazásra, és utána a Libe szakbizottság már megkapja a mi végleges véleményünket. Az ötös napi rendi pont következik, megadom a szót Marian Harkinnak. A határokon átnyúló önkéntes tevékenység elismerése és ösztönzése az EU-ban ez a témánk. Itt véleményről van szó. Az előadója szó, parancsoljon, és mutassa be kérem a kompromisszumos módosítókat is. Köszönöm szépen először is, köszönöm az árnyék jelentés felelőseinek a nagyon jó együttműködést. Négy megjegyzésem lenne a kompromisszumos módosítókkal. Úgy éreztem, hogy minden, ha nem is minden, de a legnagyobb többsége növeli a szövegértékét, és amennyire lehet duplikáció nélkül felvettem mindegyiket a szövegbe, beépítettem a D van, szerepel, hogy az önkéntesség az nem alternatívája a rendes fizetett munkavégzésnek, ez világos, és azt gondolom, hogy az F is fontos kompromisszum. Ugye a bizottságot arra kérjük, hogy támogassa a kezdeményezést, arra is kérjük, hogy arra összpontosítson, hogy a meglévő projekteket is javítsa és terjessze ki, bővítse. Tehát és itt nagyon sok képviselőt, illetve hát résztvevőt kellene benfoglalnunk ebben a munkában. Azután a bizottságot arra kértük, hogy tegyen meg mindent a határon átnyúló projektek érdekében, hogy ez megvalósuljon, és az utolsó pedig a i kompromisszum, és itt egy határon átnyúló hálózat kialakításáról van szó. Elfogadtam a módosítót, és ezek a kontaktpontokat említik, és ezeknek csak ott kell létrejönniük, ahol ilyen még nincsen. És még egy-két megjegyzést, ha megengednek, az egyéni módosítókról. Ezek közül néhány egy-kettőt meg fogok említeni, de sokat lefednek a kompromisszumok. Beszéltem már Renzeli asszonynal, hogy ezeket elfogadjuk. Reméljük, hogy még több is elfogadható lesz. A többieket röviden említem. Még a 49-es és a 40-es az európai készség útlevéllel kapcsolatban. Az európai készségbizonyítvány, az skills passport még nincs meg. Várjuk, hogy a bizottság elkészítse a javaslatot és hát ez fontos az önkéntes munka szempontjából, ezt el szem előtt kell tartani. És az 52-es módosítót nem fogadtam el, ezon egyszerű oknál fogva, hogy azt mondja, hogy javasolja az európai ö, ö, önkéntes együttműködés humanitárius ö, segélyhattest kiépítését. <laughs> És ö, még ha egyéb megjegyzéseik lennének, vagy egyéb javaslataik, azt mondják el, de hát köszönöm mindenkinek a, a, az együttműködését. Nem volt nehéz ezeket bedolgozni a szövegbe. Köszönöm szépen, Gonzoli asszony, és utána Konszári asszony. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálok Harkin asszonynak. Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, mindig elérhető volt, és amikor a kompromisszumokat kompromisszumokról tárgyaltunk, akkor tényleg nagyon sikeres volt a munka. Azt hiszem, hogy az önkéntes tevékenységeknek sikerült megadni a megfelelő értéket. Körülbelül 50 millió európai foglalkozik minden évben ilyen önkéntes tevékenységgel, a szolidaritás, a polgárság, az igazság, igazság kérdése jelennek meg ezekben a tevékenységben, és ezeket az értékeket húztuk alá itt a véleményben. 2011-es év volt az Európai Önkéntesség éve, nagyon pozitív ennek az eredménye, európai szinten nagyon sok minden történt, és azt hiszem látszanak már az eredmények a társadalomban is. A vélemény szövege kiemeli azt, hogy az önkéntes tevékenységek megfelelnek az Európai Unió célkitűzéseinek, például a polgárság promóciója, a inklúzió, a szegénység elleni harc, stb. stb. Azt is aláhúzzuk, hogy a megfelelő hogy a megfelelő jogi alapot nem mindig ismerik az önkéntes tevékenységre vonatkozóan, ezért ezeket, ezeket a akadályokat le kell küzdeni a jövőben. A frakció mind a tíz kompromisszumos módosítást tudja támogatni. Két szóbeli módosításom is lesz a 32-es és a 36-os módosításhoz kapcsolódóan. A jelentéssel kapcsolatban tehát össze, összességében pozitív a véleményünk, néhány negatív megjegyzésünk csak, van csak. A kritikákat nem tudtuk elfogadni az európai készségbizonyítványjal kapcsolatban, és az Európai Bizottság javaslatát támogatjuk, miszerint az önkéntes tevékenységek során szerzett készségeket meg lehet jelenteni ebben a készségbizonyítvány bizonyítvány vagy útlevélben. Aztán nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy személyes élményekhez, tapasztalatokhoz juthat határon átnyúló jelleggel az önkéntes. Köszönöm, köszönöm még egyszer a e, jelentéstevőnek, és remélem sikeres lesz. Szeri asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Harkin asszonynak a munkát. Harkin asszony az imént azt mondta, hogy ez a munka könnyű munka volt. Valóban az volt. Nagyon sok mindenben nagyon gyorsan meg tudtunk egyezni. Hogyha figyelembe vesszük a demográfiai problémákat és a gazdasági válságot, akkor mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az önkéntes munkavégzés, az önkéntes tevékenység mennyire fontos az Európai Unióban, és hogy az imént említett kihívások megoldásában ez komoly segítséget nyújthat. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az önkéntes munkaerőt nem használhatjuk fel a fizetett munkások helyettesítésére. Az önkéntes munkának meg kell adnia, meg kell adni a megfelelő helyet a társadalomban tehát egészen más kategória egy fizetett munkatárs, illetve egy önkéntes dolgozó. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy az önkéntességet nem úgy kell felfogni, mint a fizetett munkaerő helyettesítését. Mivel folyamatosan előregszik társadalmunk, valószínűleg egyre több önkéntes munkaerőre lesz szükségünk. de például mondjuk az idősek gondozására képesített személyek alkalmasak csak, de az ő munkájukat például remekül segíthetik önkéntesek. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti, ezeket alapvetően jónak találom. Igazából ezek a tematikus évek, mint amilyen az önkéntesség éve volt, számomra nagyon fontosak, de úgy vélem, hogy egyetlen év alatt nem lehet megoldani egyetlen problémát sem. Úgyhogy a jelenlegi évben például, amikor az aktív időskor éve van, nem fogjuk tudni megoldani ezt a problémát egyetlen év alatt, tehát a munkát folytatni kell. És egyébként a jelenlegi év, az aktív időskor éve is nagyon szoros kapcsolatban áll az önkéntességgel. Ezen kívül figyelembe kell venni azt is, hogy a munkaerő szabad vándorlása, a mobilitás csak akkor növekedhet, hogyha bevonjuk ide az önkénteseket is, és őket is bátorítjuk arra, hogy a határaikon kívül is vállaljanak önkéntes munkát. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy más nem kér szót ennél a témánál, úgyhogy akkor visszaadom a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, egész röviden két észrevételem lenne. A készségbizonyítványjal kapcsolatban a formális és informális képesítéseket, vagy képesség, készségeket is meg lehet itt jelenteni. Aztán a 39 és 40-es módosítás. A 40-eset kiemelve az Európai Készség útlevél keretében lesz majd egy önkéntes kártya, egy önkéntességi kártya, tehát fordítva van az, mint ahogy ezt hallottuk. Jelkonszári asszony említette, hogy ezeket a tematikus éveket hogyan lehet összekötni, és az aktív öregkor évével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy nagyon sok nagyon sok kezdeményezés van, Europe for Citizens, stb. stb. És ezeket lehet célzottan az idősek az idősek esetében alkalmazni. Egyébként pedig mindenkinek köszönöm a munkát. Merci beaucoup. Mi is köszönjük szépen. Akkor a módosítókról történő szavazás holnap történik, meg ugye, itt ugye a kompromisszumos módosítókról fogunk szavazni, és akkor így a kult szakbizottság már is megkaphatja az általunk elfogadott véleményt. Hatos napi rendi pont következik. Jutta Steinrück szövegéről van szó, a társadalmi változásra és az innovációra irányuló uniós program, és itt most eszmecserét fogunk folytatni azokkal a meghívott vendégeinkkel, akik még nem értek ide. Donc je vous propose de suspendre nos travaux pour quelques instants. Akkor azt javasolnám, hogy tartsunk néhány perc szünetet, várjuk a vendégeinket. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa Mindenkit arra kérnék, hogy foglaljon helyet. Folytathatjuk a munkát. Bien, si nos invités veulent bien prendre place. Üdvözlöm a kedves meghívottakat, és kérném, hogy foglaljanak helyet. Il s'agit dans ce grand paquet de négociations de, de l'accord annuel sur euh, les... A pénzügyi tervről szóló nagy vita keretein belül mozgunk, ugye, ez az MFF, francia rövidítés nem is jut az eszembe, mondja az elnök asszony. De akkor nézzük a szöveget. Jutta Steinbrück kollégánk az előadó, és itt az Európai Uniós társadalmi változásra és innovációra irányuló uniós programról van szó. Először az előadónak fogom majd megadni a szót, és utána pedig minden egyes meghívott vendégünk körülbelül 10 percben ismertetheti a saját szervezetének az álláspontját ebben a témában. Először tehát az előadót fogjuk meghallgatni. Köszönöm, elnök asszony, ez a mai mini meghallgatás lehetőséget ad arra, hogy Kicseréljük gondolatainkat első körben az érdekképviselőkkel, akiket magam is nagy szeretettel üdvözlök. Biztos vagyok abban, hogy a mai eszmecsere során nagyon értékes megjegyzéseket fogunk hallani. Mindez ideig már kétszer egyeztettem az árnyék jelentések felelőseivel, és már előzetesen is sikerült néhány gondolatot közös irányba terelni, és van még egy-két pont, ahol javításra van szükség. Én a rendeletre tett javaslatot többször elolvastam, és még mindig hiányzik a többletérték felismerése a három a három program összevonása során. Nagyon különböző programokról van szó, nagyon különböző célkitűzéseket is követnek, Értem, hogy a bizottság egyszerűsíteni kívánja a munkát, az adminisztratív költségeket csökkenteni szeretné, de hát mi a munka során nem tévesztjük, téveszthetjük szem elől a többletértéket sem. És hát már a cím mm, is agályos. A bizottság ezt a szociális, tár, ö, szociális változás programjának nevezi ezt. Nem mi az? Mit jelent ez? Az két irányba mehet. Egyrészt lehet, hogy több szociális jog, nagyobb, több szociális Európa jelenik meg, de jelentheti éppen a munkavállalói jogok, vagy a szociális jogok leépítését is, úgyhogy itt a, inkább a haladásról kellene beszélni. Feltűnt az is, hogy a bizottság javaslata elég, eléggé ködös, sok helyen nem konkrét, és hát a bizottság számára nagyon komoly játéktér marad a program kialakításakor. Mi azon lennénk, hogy sokkal specifikusabban határozzák meg a programot összességében a program a szegénység elleni küzdelem számára jobb munkafeltételeket és a szociális inklúzióra is, de nem igazán jó a kapcsolat a kettő között. A szociális partnereket nem vonja be, az NGO-kat sem a program megvalósítása során. Noha ezek ennek egészen szilárd részei kell, hogy legyenek. Az érdekképviselőket arra szeretném kérni, hogy a megjegyzéseikkel térjenek ki arra is, hogy mit tartanak arról, amit én az elején így elmondtam, a programok összevonását, struktúráját, illetően hol látják ők a többletértéket, lehet, hogy segítenek nekünk ebben, mert a szakemberek már hosszú ideje dolgoznak ezen, lehet, hogy ezt jobban látják, mint én. Kérdezem, hogy hogyan ítélik meg ezt a kérdést, és milyenek ezek az alprogramok, illetve milyenek lesznek összevonva. A, ha a bizottság hajlandó, akkor a bizottságnak is szeretnék majd még néhány kérdést feltenni. Köszönöm. alors, je donne tout d'abord la parole. Rendben van. Rajter úrnak fogom megadni a szót a szociális platform képviseletében, és kérném, hogy csak a progresszről beszéljen. Természetesen általánosságban beszélhet a program struktúrájáról is. De. Megköszönöm a meghívást, és elnézést kérek, hogy kicsit késtünk. Biztos a német hátterem miatt van az, hogy nem hamarabb érkeztem. Nos, arra jutottunk, hogy ha több programot próbálunk összeilleszteni, akkor egyik sem sikerül, és előbb-utóbb az ember veszít. Sok olyan program van, amelyek sikeresek voltak, és amelyek a, amelyek a szociális inklúzióval foglalkoztak, illetve szegénység elleni harcról, és a progresszeres ez a helyzet. két szervezetet is támogat, támogat a Progress ebben, ezen a területen. Sokszor fölmerül a vita, hogy a szociális párbeszédnek és a polgári párbeszédnek mi az eredménye, vagy mi az értelme, de hát a párbeszédet nem lárpullár kell elvégezni, hanem meg kell nézni, hogy pontosan mi ennek az értelme. Helyi, regionális és tagállami szinten is meg el kell végezni a munkát, feladatokat kell elvégezni, olyan feladatokat, amelyeket a közigazgatás nem tesz meg, illetve amelyet a profittal működő társaságok, feladatok nem tesznek meg. A Social Platform 45 szervezet hálózata. Itt is vannak platformok, vannak olyanok, amelyek szegénységgel, vagy időskori nevészség, szegénységgel foglalkoznak, vagy gyermekekkel, családokkal, diszkrimináció ellenes szervezet is van benne vannak olyanok, amelyek az, a szociális kirekesztés ellen harcolnak, vannak olyanok is, amelyek a szociális szolgáltatás, szolgáltatókkal foglalkoznak. Ilyen szolgáltatók nélkül ugyanis nem sikerül majd semmiképpen elérni a 2020-as stratégiákat. Bob Dylan annak idején azt mondta, hogy változnak az idők, hát az idők még most is változtak az új szerződésben, tehát a Lisszaboni szerződésben, tehát nem a, egy másik szerződésben, hanem abban, láthatják, hogy milyen értékeket soroltunk fel, illetve a 2020-as stratégia néhány célkütőzését is láthatják itt. Akik a 2020-as stratégiával foglalkoznak, azok komolyan gondolják ezt, elkötelezettek, és alapvetően itt fiskális konszideráció kérdésről is szó van. Nagyon fontos tehát, hogy értsük, hogy mi a célunk, és aki a programot helyesen akarja végrehajtani, annak jól kell tudnia azt is, hogy miről szól a 2020-as stratégia. Itt ma nem kell elmondanom azt, elmagyaráznom senkinek, hogy a válságnak még a szociális hatásai, de pontosan ezért egy ilyen programok, mert minőségi válaszra van szükség. A bizottság a decemberi jelentésben, amely a foglalkoztatással foglalkozott, bemutatta a tényeket és adatokat. Nem értelmezés kérdése tehát a dolog, el kell olvasni az adatokat, tényeket, és ez alapján világos a helyzet egész Európában, nem csak ott, ahol most megszorító intézkedések vannak. Hogyha három programot össze akarjuk vonni, az vajon nem azt jelenti, hogy megkérdőjelezzük a három program eredményességét? Ha hármat, három programot összeolvasztunk, az nem meggyengíti majd az eredményt? Ha ez így van, akkor nem tudjuk támogatni. Nézzük konkrétan, mit is gondolunk erről a javaslatról. Úgy gondoljuk, hogy nagyon stabil pénzügyi rendeletre van szükség, amely a szegénység elleni harcra, illet, szegénység elleni harcra, illetve a foglalkoztatásra koncentrál. El kell, és el kell egymástól választani a szociális védelmet, a szociális inklúziót, a szegénység elleni harcot a foglalkoztatástól. Azt gondolom, hogy minőségre van szükség itt. A foglalkoztatás a szociális NGO-k pontosan tudják, hogy mit kell tenni azoknak érdekében, akik jelenleg nincsenek jelen a munkaerőpiacon, hogyan lehet rajtuk segíteni, és tudjuk, hogy társ intézkedésekre is szükség van a jelenlegiekhez képest. Úgy véljük, hogy a szociálpolitika kifejezést meg kell változtatni. Nem csak ezzel nem csak fordításbeli problémák vannak, hanem az is gond ezzel a szociálpolitika kifejezéssel, hogy nem világos mit akar. Úgy véljük, hogy a társadalom, szociális, véde, szociális védelemről és szociális inklúzióról kéne ehelyett használni. És azt is szeretnénk, hogyha a programot egész kifutása alatt programban egész kifutása alatt részt vennének a civil társadalmi szervezetek. Még néhány konkrétum nagyon fontosnak tartjuk a társadalmi védelmet, az inklúziót, az egészség elleni harcot, és ezt el kell különíteni a foglalkoztatásról. Miért van ez itt? Tudjuk, hogy 116 millió olyan ember van az Európai Unióban, akik akik vagy, akiket vagy a szegénység, vagy a szociális kirekesztés fenyeget, elképzelhető, hogy sosem vállalnak munkát. Nos, örülünk annak, hogy az új, az új programban a szociális inklúzió és a szegénység elleni harc 20%-os finanszírozást kapott. Úgy véljük, hogy a szociálpolitika kifejezés homályos, ezért kell azzal felváltani, hogy szociális védelem, inklúzió és szegénység elleni harc. Meg kell nézni azt, hogy ezzel az cserébe mit nyerünk, illetve mit veszítünk. Ne felejtsük el, hogy a Progress programban és a Social Platform és más NGO-k is együttműködtek ebben. Tehát ez a program, a Progress program már ezt a kifejezéseket használt. Szociális védelem, inklúzió és szegénység elleni harc. Említettem, hogy nagyon fontos, hogy a civil társadalmi szervezetek végig jelen legyenek a program alatt. Itt mellettem ül egy szakszervezeti vezető, közöttünk nincs semmiféle versenyhelyzet, nagyon jól megértjük egymást. Ma is sor került például egy tanácskozóra, annak semmi értelme, hogyha kizárnának minket, a szociális partnereket ebből a párbeszédből. Tehát szociális szerv, civil szervezeteket és diszkriminációval foglalkozó civil szervezetek is be kell vonni a munkába. Azért, hogy a megfelelő kormányzást, irányítást meg tudják valósítani a programon belül, illetve hogy a tapasztalatainkat is fel tudjuk használni, és a szociális innováció meg tudjon valósulni. E, nagyon sok olyan kifejezés van, mint például ez a social innovation, amiről nem tudjuk igazából mit jelent, én 86-ban hallottam Franciaországban ezt a kifejezést, azóta egyfolytában innoválunk, de talán világosabban kéne fogalmazni, hogy mi a különbség a szociális gazdaság, a szociális innováció, stb. stb. ezen szociális kifejezések között. Jó lenne tehát, hogyha a mai előadás egyik eredménye például az lenne, hogyha világosabb terminológiát használnának. Aztán beszéljünk a finanszírozásról. A civil társadalmi ö, szolgáltatásoknak nyújtott finanszírozás nem jótékonykodás, hiszen itt kimondott szükségletekről van szó, olyan szükségletekről, amelyet, amelyeknek nem tesz eleget a közigazgatás, er, ezt a munkát el kell valakinek végezni, és ezt, ezt a munkát a civil társadalmi szervezetek végzik el. Sokszor elfeledkezünk a Lisszaboni Szerződés 11. cikkéről, amely a amely a civil párbeszédről szól. Még egy dolgot szeretnék mondani. Akkor akkor tudunk elérni egy megfelelő pénzügyi rendeletet, amely az európai, amely, úgy lehet pénzügyi célokkal, vagy pénzügyi eszközökkel segíteni a, a szociális védelmet, a szociális inklúziót és a szegénység elleni harcot, hogyha megvalósítjuk ezeket a gondolatokat, ha erről többet szeretnének tudni, akkor a Social Platform honlapjára látogassanak el, az ezen programmal kapcsolatos összes módosításunkat elolvashatják a honlapunkon. Köszönöm. Merci. Bon, je pense que c'était une appréciation. Köszönöm szépen. Ez általános bemutatás volt, általános prezentáció volt. Gondolom, hogyha felmerülnek kérdések, akkor pontosabban is tud majd válaszolni az előrehaladással kapcsolatban, a mérleggel kapcsolatban és program megújításával kapcsolatban. De akkor most ne menjünk bele a vitába az EURES-szel kapcsolatban. Claude Denaxtergelnek fogom megadni a szót. Parancsoljon! Merci Madame la Présidente et merci pour euh, l'invitation faite à la CES de nous exprimer. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a meghívást, hogy eljöhettem ide a szakbizottságba, és elmondhatom az álláspontunkat. Nagyon sok meglepő dolog történt az elmúlt években, többek között szeretnénk megnézni, hogy ennek a javaslatnak egyáltalán mi lesz majd a hozzáadott értéke, és hogy ez hogyan illeszkedik be az MFF-be. Természetesen mi is folyamatosan gyűjtöttük az információt, a bizottság programjával kapcsolatban. Tehát akkor most először nézzük meg, hogy ennek a megközelítésnek egyáltalán mi a relevanciája. Hát ezt mi teljes mértékben nem is értjük. De ami minket igazán zavar, az a szociális innováció, mint kifejezés. Először is szeretnénk megtudni, hogy emögött az úgynevezett szociális innováció mögött egyáltalán mi rejlik. A szakszervezetek Európai Szakszervezeti Szövetség nevében azt tudom elmondani, hogy minden, ami szociális és javítás, az számukra fontos, de akkor sem értjük, hogy mi az, hogy szociális innováció. Az akadémiai körökkel is felvettük a kapcsolatot, és az ő véleményüket is megkérdeztük ezzel kapcsolatban. Az, hogy szociális fejlődés, az teljesen jól értelmezhető fogalom és kívánatos is, de az Európai Szakszervezeti Szövetség és az Európai Központi Bank vezetője között megvalósult legutóbbi találkozáson az derült ki, hogy nagyon komoly eltérések vannak a kapcsolatban, hogy ki hogyan vélekedik a szociális fejlődésről. Reiter úr szintén részt vesz azokban a szakszervezeti megmozdulásokban, amelyek ma játszódnak, hát nem csak Brüsszelben, hanem mindenhol Európában. Osztjuk az értékeket, és számunkra is nagyon fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy megvalósuljanak azok a projektek, amelyeknek európai támogatással kellene valósággá válniuk. Tehát ez volt az első problémánk. A második dolog, ami minket izgat, az a partnerség fogalma. A strukturális alapokon belül meg kellene erősíteni ezt a fogalmat. Az Európai Szociális Alapról nagyon sokat vitázunk, és az általános rendeletről is, valamint arról, hogy létrejön majd egy magatartási kódex. A javaslatban, még ha ez a javaslat vita tárgyát képezi is a tanácsban, de akkor is létezik egy javaslat, ahol a partnerséget megfogalmaztuk mind az EURES-szel, mind pedig a progresszel kapcsolatban, és mindkét, mindkét esetben nagyon fontos a szociális partnerekkel való párbeszéd. Tehát olyan alapelveket kell alkalmazni, amelyekben mindannyian egyetértünk. Másodszorban, ami konkrétan az Eurest illeti, van itt néhány pont, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni. a CSE-ben elvégzett régebbi munkám során tulajdonképpen már 89 óta kapcsolatban állok az EURES-szel, és már akkor is lát láttuk, hogy amikor a bizottság új javaslatokkal állt elő, akkor mi mindig szociális szociális ablakot kértünk, és nagyon fontos volt, hogy az EURES határokon átlépő projektjei megfelelőképpen működjenek. Most egyébként 21 ilyen működik. A szociális partnerek és minden egyéb szociális intézmény bevonásával. Most az egész történetet nem szeretném elmondani, csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy a parlament nagyon egyértelmű állásfoglalással rendelkezett mindig is, a szociális partnerek szerepe csökkent ebben a kérdésben, legalábbis az Eure, Eureszt határokon átnyúló eseteiben. Ami a mostani javaslatot illeti, hiszen az EURES nem két rendszer, hanem egy rendszer, de ezen belül európai és határokon átnyúló projektek is működnek. Tehát van egy nagyon jó javaslat, mely szerint a jövőben a szociális alap az első prioritás alatt, ami a munkahelyteremtésről és a mobilitásról szól, olyan cselekvéseket valósít meg, amelyek az EURES-en belül működtek. Itt közszolgáltatásokról és határokon átnyúló partnerségekről van szó. Tehát itt van az alapvető partnerségi alapelv, amelyet alkalmazni kell, és ezt szeretnénk megerősíteni az EURES szakszervezeti képviselőinek a bevonásával. Tehát így a magánvélemények, az egyéni vélemények és a közösségi szakszervezeti vélemények is ismertek lehetnek, mondjuk az adózás, a munkajog, vagy a munkaszerződések tekintetében. Természetesen a 2020-as stratégiáról mindannyian tudjuk, hogy a mobilitás fejlesztése fontos célkitűzés. Ami, ami minket aggaszt, az az, hogy itt van az EURES-es téma, is, itt van az európai szintű koordináció témája is. A koordináció fontos, az adatbázisok fontosak, a bizottsági koordináció szintén fontos, és beszélni kell a munka feltételekről is, illetve a képzésekről is. Azt hiszem, hogy van 500 tanácsadó, ha jól emlékszem a számra. Amit viszont nem nagyon értünk, az az, hogy a kettő közötti kapcsolat és a munkamegosztás hogyan valósul meg. Tehát számunkra egy kicsit furcsa, hogy ez az egész hogyan fog majd összeállni ez a kép. Ami a költségvetést illeti, hát a költségvetés mindig egyfajta háború. A bizottság javaslata alapján a jelenlegi éves költségvetési sor, amit minden évben a parlament szavaz meg erre a célra, úgy kerül majd felhasználásra, hogy maximálisan a programon belüli koordinációra fordítják a pénzt. Hát ez teljesen elfogadhatatlan. Egyrészt elfogadhatatlan, másrészt pedig azt is figyelembe kell venni, hogy a szociális partnerek és a szakszervezetek nagyon sok cselekvést indítottak el, és akkor ezeknek a finanszírozására egyáltalán nem jutna pénz, úgyhogy ez itt a nagy kérdés. És kérnék némi pontosítást, tisztázást ebben a tekintetben. Az EURES rendszerek amelyek ugye a szociális alapból működnek, mind ez alá a program alá tartoznak. A belső viták alapján úgy döntöttünk, hogy jó lenne, hogyha az Európai Szociális Alap kereteibe bekerülne az EURES, itt majd meg kell nézni a megfelelő mechanizmusokat. Az Európai Szociális Alap nem feltétlenül európai projektek finanszírozására jött létre, ez csak technikai kérdés, azt hiszem, hogy itt elsősorban a politikai kérdéseket kell megoldanunk, de ez alapvető probléma. Tehát számunkra a határokon átnyúló partnerségeknél az EURES szerepe nem megfelelő, mert figyelembe kell venni a szociális partnereket is. Az EURES felülvizsgálata alatt, vagyis 2000 előtt, vagyis 2002 előtt az volt a célkitűzés, hogy a szociális párbeszédet erősítsük meg. Ezt természetesen folytatjuk attól még, hogy most ez így a szövegben nem szerepel. És itt is a határokon átnyúló kapcsolatokat kell figyelembe venni. Ami szintén aggaszt minket egy kicsit, az az, hogy az EURES rendszer egyre nyitottabbá válik a magán jellegű szolgáltatások irányába is a munkaerőpiacon, nem csak a közszolgáltatásokra gondolunk most már. Egyébként itt nagyon sok visszaélés és nem megfelelő felhasználás történt és most már megpróbáljuk ezeket a magán jellegű foglalkoztatási szolgáltatásokat is megfelelőképpen kezelni. A megjegyzésem így most a Conreuter megjegyzéséhez csatlakoznak. A progressz, ahogy az felhasználásra került, azt hiszem, hogy az a régi szociális büdzsének az újrakeverése tehát nem volt ebben túlzottan sok újdonság. De sok esetben mobilitás, esélyegyelőség, vagy képzési tekintetben nagyon kevés projekt volt támogatható. Ami a harmadik kérdést illeti, ami szintén nagyon fontos, de úgy gondolom, hogy ezt a kollégám jobban ismeri, mint én, Itt a strukturális alapokon belül megvalósuló lehetőségeket kell figyelembe venni a Jaspert, a Jeremy-t, amelyek a KKV-k, illetve a mikrovállalkozások támogatására jöttek létre. A szakértők véleménye ebben a tekintetben az, hogy ez az egész rendszer túlzottan nehézkes. Úgyhogy ha valaki érti ezt a rendszert, akkor annak mi nagyon örülünk de hát itt ugye a három szint közötti kapcsolat elég nehéz, nehezen megállapítható, nehezen megfogható. Ez a fő probléma. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a harmadik meghívott vendégünknek. Daniel Szorozálnak, aki a mikrofinanszírozási hálózat az EMN részéről érkezett, és ő is méltatni fogja a bizottság javaslatát, amit én egyszerű marketing stratégiának titulálok egyébként. Meg is adom a szót Szorozán úrnak, a sajnos az eredeti meghívott vendégük nem tudott eljönni, tehát gondolom, hogy ő helyettesíti őt. Köszönöm szépen, hogy időt kapok, és szeretném kimenteni Molenár urat, önnek nem ért ide a repülője, úgyhogy én ugrottam be helyette, de ezt ma tudtam meg, hogy így lesz. Folytatva, amit elmondtak a kollégáim, hogy a javaslatokat mi elfogadjuk, ezekkel egyetértünk. Nem tudom igazán kommentálni, ugyanis mi a bizottsággal együtt működtünk, és nekünk ezek a javaslatok tetszenek. Üdvözöljük azt, hogy milyen hatása lehet majd ennek a programnak. Természetesen a foglalkoztatásra gondolok, itt lehet az önálló munkavégzés, a vállalkozás is egy fontos alternatíva, de olyanokat kívánunk megszólítani, akik vagy arra kényszerülnek, hogy vállalkozók legyenek, mivel nincs más alternatívájuk, vagy pedig komplementer tevékenységként végzik ezt, vagy pedig volt munkahelyük korábban, de hát más megérhetési lehetőséget kell keresniük, és ezért lesznek vállalkozók. A program két kérdéssel foglalkozik, amelyel, amely számunkra fontos. Az egyik az a finanszírozási hozzáférés, tehát a vállalkozás megkönnyítése, de nem ez az egyetlen tényező amely sikert eredményezhet az önálló munkavégzők, a vállalkozók számára. Fontos persze a finanszírozás, tehát a piac ismerete, a coaching, a hozzáférés az egyes hálózatokhoz ugyanolyan fontos, de a finanszírozáshoz való hozzáférés terén ez folytatódik, amit a bizottság is kidolgozott, tehát ez egyfajta kontinuitás a fenntartható finanszírozás irányába. Olyanokra gondolunk, akik esetleg sebezhető csoportokból érkeznek, és vállalkozók lesznek, mert arra kényszerülnek. Tehát fontos a finanszírozás, de hát más szolgáltatásokra is szükségük van, coaching, mentoring, üzlet, a vállalatfejlesztési szolgáltatások. Tehát ez legalább olyan fontos ahhoz, hogy sikerek, sikeresek legyenek, és biztosított legyen számukra a túlélés, nem csupán a finanszírozás és a szuperkölcsön jelenti a sikerét a tevékenységnek. A, tehát mi szeretnénk hangsúlyozni, hogy erősíteni kell a szinergiát a meglévő mechanizmusokkal, különös tekintettel, amelyek nemzeti szinten léteznek, és hát nem csak a finanszírozáshoz kell hozzáférnie a leendő vállalkozónak, hanem az egyéb szolgáltatásokhoz is, ahhoz, hogy el tudja kezdeni a munkát. Ez fontos még akkor is, hogyha a javaslat követelményeket, elvárásokat fogalmaz meg minden mikrofinanszírozási programmal kapcsolatban, hogy együtt kell működniük az említett szolgáltatókkal, vagyis akik azokat a szolgáltatásokat biztosítják. Az európai mikrofinanszírozási hálózat az ugye a bankokat, NGO-kat, szövetkezeteket és számos egyéb intézményt foglal magában. Ez nem egy harmonizált csoport, és hát a legfontosabb közös pont, hogy sérülékeny csoportokkal dolgoznak, akiket nem szolgálnak ki a hagyományos banki szektorban. Mi üdvözöljük ezt a kérdést, mert ez nem csak fenntartható finanszírozást biztosít hosszú távon, de foglalkozik a kapacitás bővítéssel és a mikrofinanszírozást biztosító szervezetek számára. Számos instrumentum említhető itt meg, és úgy éreztük, hogy ennél többet kell tenni. A kapacitásbővítés szempontjából fontos. Ugye azt látjuk, hogy nagyon komoly a kereslet, az igény. Ez iránt másrészt a szervezetek, amelyeket képviselek, nem tudnak megfelelni ennek a nagy igénynek, ennek a nagy keresletnek. Egyszerűen nincsenek felszerelkezve kellőképpen ahhoz, nincsenek felvértezve még mindennel, hogy ezzel meg tudjanak birkózni. A javasolt eszközöknek van egy plusz előnyük, egy járulékos előnyük, és ezt mi hangsúlyozzuk, hogy ezek központilag irányítottak. Eddig volt 3-4-5 főigazgatóság, akikkel kapcsolatot kellett tartani, és jó lenne, hogyha lenne egy ilyen egyablakos megoldás, egy one-stop shop, a kapacitás, finanszírozás, üzleti kérdések, hogyha ezt mind egy helyen lehetne elintézni. Mert akkor kívánatos, hogy a program más részeit is átlássuk. Tehát fontos a szinergia, a szinergikus hatások, és üdvözöljük, hogy ez célja ennek a programnak. Mert itt nem, ez a mikrofinanszírozás az valami a, a szociális finanszírozás, a szociális ügyek és a finanszírozás között. De egyik sem igazán. Amit említenék, ezek a kísérő szolgáltatások, amelyek nagyon fontosak a vállalkozók számára, az újonnan belépő vállalkozók számára is sokkal többet lehetne tenni, hogy az együttműködés biztosított legyen a mikrofinanszírozási és az üzletet támogató szolgáltatók között. Ezt tagállami szinten is meg lehet tenni, de hangsúlyozni kell a fontosságát, és az európai szint ezt kiegészítheti. Végül pedig a komplementaritást is említeném, ugye a szociális vállalkozás és a mikrofinanszírozás között milyen kapcsolatrendszer van. A szociális vállalkozás az egy új jelenség. A social enterprise, ugye a szociális vállalkozás, az egy szociális orientációjú piaci forma, és ezek modellek, de ők a, a mikrofinansz, mikrofinansz, a mikrofinanszírozás nem őket finanszírozza, hanem a, az új ő, vállalkozókat. A szociális vállalatoknál más ő, módokat kell találni, mert a, ö, mi nem vagyunk felszerelkezve arra, hogy a nagyobb vállalatoknak is ö, tudjunk biztosítani ö, támogatást. Alapvetően tehát a mi szemszögünkből azt hangsúlyozandó, ugye mi szeretnénk a szociális változásokhoz hozzájárulni, ugye fenntartható finanszírozást szeretnénk biztosítani, amely lehetővé teszi az új vállalkozás létrehozását és munkahelyek teremtését, a kapacitásbővítés pedig azt szolgálja, hogy sokkal jobban fejlődjön, éretté váljon ez a szektor. Ha megnézzük a javasolt költségvetést, 184 milliót fordítanának erre, ez ugye 80 millió ebből a microfinance a mikrofinanszírozásra jut, és ha ezt megszorozok, akkor ez 500 milliós lesz. Ha megnézzük az eddigi tapasztalatokat, ez eléggé ambiciózusnak tűnik. Ez szinte több, mint, több, mint észszerű. Ugye 8 millió az a kapacitásbővítést szolgálja, 50 intézményt kellene támogatni, ebből ez viszonylag kis összegnek számít, olyan 20-30 intézmény kaphat majd csak ebből támogatást. De ezt még részletesen ki kell dolgozni. Ugye 50 ezer a szám, és hát így mondható, hogy a cél az nem nagy, ugye 10%-os éves emelést kellene megcélozni, de azt hiszem, hogy ambiciózusabbaknak kellene lennünk, amikor ezt a szektort akarjuk a jövőben bővíteni. Összességében szeretnénk megnézni, hogy bárhogy is működik a program további komponense, mi üdvözöljük a javaslatot a mikrofinanszírozás szemszögéből, és hát ez valóban sikerül, hogy ki tudja elégíteni az elvárásokat. Köszönöm szépen. Akkor most megnyitom a vitát. Először is Morán Sártyé asszonynak adok szót, utána pedig Gönc Kingának majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönjük szépen, hogy ezt a meghallgatást megszervezték, és köszönöm szépen mind három hozzászólónak, hogy elmondta a véleményét és az értelmezését a helyzetről. Természetesen nem szeretnék visszatérni az egész válság problematikára, és arra, hogy most még hatékonyabbnak kell lennünk a válság miatt a legközelebbi időszakra nézve és a következő programokra nézve. Tehát nem erről szeretnék beszélni, mert ez gondolom egyértelmű kérdést szeretnék feltenni a meghívott vendégeknek. A kérdésem tulajdonképpen a célkitűzésekre vonatkozik. A kérdésem az, hogy mindannyian egyetértenek-e a politikai irányvonalakkal és a politikai célkitűzésekkel. Ez a befogadás munkahelyi szempontból, másrészt pedig a szegénység elleni harc. Tehát, hogy ez a két alapvető célkitűzés önök számára elfogadható, egyetértenek -e ezzel? A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a partnerség az ugye alapvetően szociális partnerség, és talán ezt egy kicsit még jobban kellene hangsúlyozni, vagy jobban kellene definiálni. És amennyiben definíciót szeretnénk megállapítani a szociális partnerségről, akkor mi lehetne ez a definíció, hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Természetesen itt a parlament szintjén van egy közös elképzelésünk arról, hogy mit értünk ez alatt, és ettől esetleg eltérhetnek a tagállami definíciók vagy bevett szokások. Hogyha túl messzire megyünk, akkor fennáll a veszélye annak, hogy különböző akadályokba fogunk ütközni, úgyhogy némi rugalmasságra is szükség lenne szerintem, de hát ezt önöktől szeretném megkérdezni. És a harmadik kérdés, amit szeretnék feltenni, az pedig az, hogy nem kellene egyértelműen különbséget tenni a metódus, tehát a módszer között, és számomra a szociális partnerség egyértelműen a módszer kategóriába tartozik, tehát ez az a normális, szokásos módszer, amit alkalmazunk, illetve a projektek mobilizálása között ugyanis itt vannak a mobilitással és a projektekkel kapcsolatos viták, szinte harcok, Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a szociális partnerség mint eszköz hogyan vezethet el maguknak a projekteknek a megvalósulásához. És van szerintem itt egy olyan pont, amit túl értékeltünk, ez pedig a képzések problémája. Szerintem ezt egy kicsit felfújtuk. És az utolsó dolog, amire szeretnék kitérni, ez egy olyan téma, amiről nem beszélt egyik előadó sem, úgyhogy mindegyiküktől kérdezem, hogy itt az új stratégiánál szeretnénk hatás tanulmányokat is megvalósítani. Sok esetben elhangzott, hogy az ellenőrzések túlzottan szigorúak és nehézkesek, de hát valamilyen módon csak ellenőrizni kell, hogy a 20-20-as stratégiát betartjuk-e vagy sem. Gönc Kinga kapszót parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm egy megjegyzés és egy kérdés a szakértőkhöz. Először is egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ez a Social Change and Innovation csodálatos elnevezés, de hogy mit is látunk ez alatt, azok gyakorlatilag ugyanazok a programok, amelyek már az előző időszakban is adottak voltak, túl sok innováció nincsen bennük. Ami többé-kevésbé világos, és az egyfajta innováció, hogy kevesebb a forrás a három programra összesen, mint eddig. Az is igaz lehet, hogy a források végül is nem annyira szűkösek, például a Microfinance Facility esetében, és hát esetleg ezt egy más ernyő alá is el lehet helyezni. Az ISF ernyője alá nem vagyok biztos benne, hogy ez a helyes megoldás, mert most különböző típusú programokat veszünk be az ISF-be, és erre vigyázni kellene, itt óvatosan kellene eljárni. Ez a megjegyzésem. A kérdésem az inkább a Microfinance Facility-vel kapcsolatos, ahogy én látom, a programot kezdettől fogva figyelemmel kísérvén, hogy különbözően alakult ez az egyes országokban. A szabályozási környezet is különböző az egyes országokban. Azt hiszem, hogy jól lehetne, hasznos vagy szükséges lehetne a szabályozást előbbre vinni oly módon, hogy elérhetőbbé, hozzáférhetőbbé tesszük mindezt a potenciális ügyfelek számára. Tehát először is az információs szint nagyon különböző a potenciális érintettek körében, attól függően, hogy, hogy melyik országban élnek, és hát a források, hogy elegendőek vagy nem, az ettől is függ, ugye itt most nem csak a jogszabályokról, hanem a, a mentoring elemről is beszélek, mert a potenciális ügyfelek szempontjából is fontos ez, hogy hányan tudnák hasznosítani mindezt hasznos módon hogyan látják a mikrofinanszírozási eszköznek ezt az aspektusát, tehát milyen szabályozásra van szükség az előbrelépéshez. És egy valóban innovatív típusú programot is említenék, és ez is összekapcsolódik ezzel, ezek azok a kezdeményezések, amelyek online platformokat jelentenek, magánszemélyek hozzák ezt létre, és biztosítják a hitelezést a, a mikrovállalkozások számára. Ez innovatív, de ez nem hozzáférhető az Európai Unió belül sok országban. Ezek a források a harmadik világ országainak szólnak. És mit gondolnak? hogy tudják elképzelni ezt a fajta szabályozási változást, ami esetleg hozzájárulhatna a mikrofinanszírozási facilitás bővítéséhez az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. Merci. Nagyon szépen köszönöm. Nekem az órát is kell néznem, ez nem a legkellemesebb feladat, de hát muszáj. Kezdek is aggódni, nagyon telik az idő, úgyhogy azt kérném a hozzászólókhoz, hogy kicsit fókuszáltabban szóljanak hozzá, mert akkor nem kell elvennem a mikrofon. Schröter asszony, majd Harkin asszony. Három rövid dologgal szeretnék foglalkozni a hozzászólásomban. Ezek tulajdonképpen kérdések a szakértőinkhez. Steinruck asszony elmondta, hogy az árnyék jelentések felelősei sok munkát végeztek, és volt egy olyan javaslat, hogy mondjuk azt, hogy igen, ebben a programban is megkívánjuk valósítani a partnerség elvét. Ez azt jelenti, hogy a bizottság nem marad egyedül, hanem lesz egy európai szintű menedzsment, amely a, a csúcsszerv, azon csoportok számára, amelyek a, a programoknak a kedvezményezettjei, és hogy ez a tető szervezet eh, egyfajta kísérő bizottsága lesz a programnak, a megvalósításnak, meg hát az ellenőrzésnek is kvázi ezeket kíséri figyelemmel. És ebben az összefüggésben abban a helyzetben lesz, hogy ezt meg is teheti a céltól függetlenül, a program céljától függetlenül lesz egy ilyen, ilyen kísérő bizottság és figyelembe veszi ezeknek a programoknak a specifikumát. Mi az elgondolásuk ezzel kapcsolatban? Második kérdés. A szakszervezeti javaslat, hogy az EURES ár munkát azt az ISF-be tegyük át. Hát nem tudom, mert az EURES munka, mind a platformot illetően, mind a határmenti partnerségeket illetően a legeurópai munka a mi szemszögünkből, és meg is állt a helyét, be is vált. Ez nem nemzeti ügy, hát az ESF viszont az. Az ISF e az az. Ö, aztán a harmadik kérdés az ISF-fel e kapcsolatos. mi úgy gondoljuk, bár most kisebb lesz a forrás, hogy ez fontos, mert ez számos kísérleti projektet támogat, és a bizottságnak ezt a lehetőséget meg kell hagyni. Érdekelne engem az is, hogy a partnerek egyetértenek-e azzal, hogy ezeket a kísérleti projekteket aztán tagállami szinten tovább lehetne folytatni az ISF keretén belül. Tehát vannak a kísérleti projektek, és akkor azután az ISF rendeletben születnek meg a lehetőségek, hogy ezek a tapasztalatok széles körben hasznosuljanak. Ez egy ilyen reakciós eszköz, hogy gyorsan lehet reagálni esetleg válság idején, amikor nem előre látható, hogy mi történik, és ezt a bizottságnak is figyelembe kell vennie. Köszönöm. Hárkin asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok fogalmazni, mert már sok kérdésemet föltették előttem. Előkerült már a civil társadalmi szervezetek részvétele. Schröter asszony is említette ezt, illetve Malán és Hárté asszony is. Azt kérdezem, hogy önök ezt hogy látják? Második kérdése, mikrofinanszírozás, szociális vállalkozások témája. Mi a különbség a kettő között? Ma ö, egy árnyékjelentéstevő ülésen erről beszéltünk, az nagyon jól sikerült. A kettő között önök hogy látják a különbséget? Kiegészítik ezek egymást? Vagy elképzelhető, hogy különböző mechanizmusokkal kell eket kezelni? Említette a mikrofinanszírozók kapacitási építését. A Jeremy program foglalkozik ezzel? Önök jobban tudják nálam. De abban megegyeztünk, hogy a potenciális felhasználók esetében is meg kell vizsgálni a programokat. A mikro ö, hitelek célkitűzés elég alacsony. lehet -e ezt javasol, jav, javítani? Aztán hogyan lehet a különböző tengelyekhez való hozzájutást segíteni? Hogyan le, mit kell megváltoztatni a szabályrendszerben? Hogy látják ezt? Uram, Deli. Deli, azt, hogy aztán Bulan úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék az előadónak is köszönetet mondani. Köszönöm az elvégzett munkát. Csak röviden. Először is szeretném elmondani, hogy nagyjából egyetértek az Európai Szakszervezeti Szövetség képviselőivel, mert ugye megkaptuk a progressznek az előrehaladási jelentését, ami 300 oldal is csak angolul van, és a többi programról meg nem nagyon kaptunk semmit, úgyhogy így elég nehéz előre gondolkodni a jövőben. És a szociális platform képviselőinek pedig azt szeretném elmondani, hogy tudom, hogy nem szabad elfelejteni a szegénységet, de a munkahelyteremtés önmagában nem fogja felszámolni a, segít, a szegénységet, más eszközöket is alkalmazni kell. Amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy egyáltalán mi a szociális innováció, tehát önök hogyan definiálják a szociális innovációt, és melyek azok az utak, amik alapvetően ide sorolhatóak. Manapság fűfa a szociális innovációról beszél, de nem egyértelmű, hogy mit értünk ez alatt. Ami a szociális gazdaságot illeti és ennek a bevonását a mikrofinanszírozásba, itt szerintem a szociális vállalkozás vagy vállalkozó kedv nagyon fontos alapelv, és akkor be is fejezném, mert ez már három kérdés volt. Bulánd úr, köszönöm szépen, én is köszönöm az előadó munkáját, és azt is, hogy ilyen remekül megszervezte az árnyék jelentéstevők üléseit. Az iménti hozzászólókkal egyetértek, mert én is úgy gondolom, hogy a munkahely teremtés önmagában nem elég a 2020-as célkitűzések megvalósításához. Nagyon sok szinergia van a foglalkoztatás margóján, a családi politika, a megfelelő lakhatás, tehát itt nagyon sok kérdést kell egymás mellett kezelnünk. A civil társadalommal való együttműködés, a non-profit szervezetek, a szociális partnerek mind nagyon fontos szereplők, mert ők a helyi szereplők és azt is lenne tudnunk, hogy ezek a szereplők és ezek a felek hogyan értékelik a szociális párbeszédet. Ami a költségvetést illeti, általánosságban végül is elmondhatom, hogy egyetértek a jelenlegi orientációval, talán az első munkahelyhez való hozzáférés, szeretném még egy kicsit hangsúlyozni, ugyanis itt a helyi szint rendkívül fontos. Itt szerintem nem annyira a mobilitás fontos, hanem a helyi szint megvalósulása. A határokon átnyúló kérdésekben természetesen fontos a mobilitás, de az első munkahelyhez való hozzáférésnél inkább a helyi szintet kell figyelembe venni. Ami a mikrofinanszírozást illeti, itt ugye a KKV-k és a mikrovállalkozások rendkívül fontosak. Paradox módon nagyon sok ezek közül egyszerűen nem fér hozzá a mikrofinanszírozás lehetőségéhez. Ami az innovációt illeti, ezt valóban pontosabban kellene definiálnunk, vagy újra kellene definiálnunk, és egy adott vállalkozás gazdasági eredményeit nem kell feltétlenül szembeállítanunk azzal, hogy esetleg szociális célkitűzései vagy szociális felelősségvállalása van egy vállalkozásnak. Ez a kettő tökéletesen képes egymás mellett működni. Maga az innováció valóban nagyon fontos, és a különböző programok összekapcsolását szintén jó lenne, hogyha ö, meghatároznánk. A vállalatok szociális felelősségvállalásának a definíciója nagyon fontos, az egyablakos megoldásokról szintén beszélnünk kell még, és lenne még egy utolsó kérdésem is, illetve kettő utolsó kérdésem. Az egyik az értékelésre vonatkozik, tehát hogyan tudjuk elérni, hogy megfelelő értékelést kapjanak a mikrofinanszírozási lehetőségek. Nagyon sok esetben a vállalkozásoknak igen különböző a profiljuk, úgyhogy nehéz őket összehasonlítani. Tehát hogyan lehet egyáltalán mérni a mikrofinanszírozást? A második kérdésem pedig az, hogy valóban a költségvetési szakbizottsághoz tartozik ez a kérdés, de mondjuk beszéltünk a kohéziós alapokban nem felhasznált pénzekről, és talán itt ennél a jelentésnél is megpróbálhatnánk a fel nem használt kohéziós pénzeket a munkahelyel és a foglalkoztatással kapcsolatos projektekre átsorolni. Köszönöm szépen. A jelentéstevőt kérdezni most, hogy kíván-e hozzászólni. Igen, köszönöm szépen. A felvetett kérdések elvezetnek persze ahhoz, amiről eddig is folyt a vita. Egy néhány kérdésem lenne még a diszkrimináció és az egyenjogúsággal kapcsolatosan Koni Rajter beszélt erről ez korábban benne volt az anyagban, most nincs. Hogyan ítélik meg azt, hogy ez most egy más programba került, nem a progressben, és hát mi úgy gondoljuk, hogy ez semmiképpen sem szabad szem előtt téveszteni. A másik kérdés Koni Rajterhez, ugye a régi progressben mi volt benne, ami most hiányzik, ami esetleg nagyon fontosnak tűnik, és semmilyen körülmények között nem szabad hagyni, hogy veszendőbe menjen. Szorozál úrtól a követelményekkel kapcsolatban tennék fel kérdést, tehát a szociális vállalkozással kapcsolatban ez egy új program, ez egy újítás. Mit gondol, milyen konkrét követelményeket kell érvényesíteni? A bizottság javaslata egyáltalán nem konkrét ezzel kapcsolatban. Hitelvonalakat, hitelösszegeket tart fontosnak, és hát ezt akkor konkretizálni kellene, ez lenne a javaslatunk. Köszönöm. Köszönöm. Azt javasolnám, hogy fordított sorrendben szóljanak hozzá meghívott vendégek, mint az elején, úgyhogy Daniel Szoroszán lesz az első. Öt percet kap. Um, okay, hello. Köszönöm szépen. Nézzük a rendelet kérdését. Nagyon fontos kérdés ez a mikrofinanszírozás területét, tehát hogy nincs harmonizáció. Hogyha számba veszem ezt, hogy a különböző tagállamokban milyen szervezetek vannak, máshova tartoznak, más a státuszuk van, akikre központi, valakiket a központi bankok felügyelnek, másokat minisztériumok, valakik vákumban működnek, vagy civil szervezetekkel társul, társulnak, van akikre vannak vonatkozó jogszabályok, mások nem. Itt tehát mindenképpen lehetne előrelépni, amely hatékonyabbá tenni ezen, ezen szervezeteket, és jobban lehetne a mikrofinanszírozást megoldani Európában. Mi is Európában a mikrofinanszírozás, milyen kliensek vannak, milyen termékekre van szükség, melyikek, melyekre nem. Ilyen típusú rendeletre lenne szükség. A szabályozás a szabályozás ö, sosem könnyű, de a harmonizáció mindenképpen segítene. Jelenleg éppen, ezért nem, éppen azért nem tud fejlődni ez a szektor, mert nincs megfelelő szabályozás. Vannak új kezdeményezések, a peer-to-peer, -peer, vagy a crowdfunding, ezt látjuk a jövőnek, amely még azonban nem érkezett el. Nehéz egy potenciális projektet nagy számú potenciális finanszírozóval összehozni, a szociális médiában segítene, vagy valamilyen online tevékenység, de arról van szó, hogy ez egy kirakós játék, és a darabokat nehéz összerakni. Mindenképpen lehetőség nyílik erre most, ezt meg kéne ragadni. És ez a szociális innovációs agendával is össze kell játszani. Azt gondolom, hogy kísérletezni kell, ez a társfinanszírozás vagy kofinanszírozás segíthet, és ezáltal felszabadulhatnak bizonyos források, amelyeket amelyeket felhasználhatnak a, a vállalkozók, és amelyek nem annyira hagyományosak. Aztán a steering committee kérdése, ez egy nagyon jó ötlet, támogatjuk. Miről volt még szó? Kiegészíti -e egymást a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozás? Erről van egy kis szövegem, amit nem tudok most elmondani, mert kevés az idő de három fő elem köré csoportosítanám a dolgot. Ez a két fogalom két különböző dolgot ta- ta, takar. Az egyik új kis gondolatokat finanszíroz, vagy kis vállalkozásokat, a másik pedig, na, másik pedig szervezeteket finanszíroz. Tehát az egyik emberekre koncentrál, a másik pedig szervezetekre. Van valaki, akinek van egy új ötlete, elképzelhető, hogy elmegy egy mikrofinanszírozóhoz, és onnan próbál finanszírozást szerezni, de hogyha megnő a vállalkozása vagy szervezete, akkor egy mikrofinanszírozó már nem képes ellátni az ő szükségleteit. Tehát az egyik egyfajta kiindulási alap. A mikrofinanszírozó mikrofinanszírozása leginkább egy innovatív vállalkozót lehet támogatni, de hogyha megnő ez a vállalkozás, akkor már átérünk a másik oldalra. Nézzük a szociális vállalkozást. Hát ez számunkra is egy elég homályos fogalom, de úgy véljük, hogy hogyha vállalkozáson keresztül próbálunk választ találni a társadalmi vagy szociális problémákra, az mindenképpen jó. Nagyon nehéz ezeket egyértelműen csoportosítani. Ha a múltbeli tapasztalatomra gondolok, dolgoztam egy civil szervezetnél, azon gondolok, az, az is feladat volt például, hogy egy-egy szervezet hogyan juthat új forrásokhoz, saját, saját forrásainkat úgy hoztuk létre, hogy újabb szolgáltatásokat dolgoztunk ki, és ez például a szociális vállalkozás. Nem tipikus példája ennek, de ez is oda tartozik. Meg kell különböztetni a, ezt az olyan pénzügyi finanszírozási lehetőségektől, amelyek ma nem elérhető. Hogyha elmegyek egy bankhoz, és azt mondom, hogy egy olyan dolgot szeretnék finanszírozni, amely egy olyan projektet, amely amely a gyermekek ö, oktatásával foglalkozik, hogy vajon a ennek, ennek mik a szociális hatásait, hát akkor ez nehéz lenne. A szociális vállalkozás azzal foglalkozik, vagy a szociális vállalkozás úgy kell elképzelni, hogy van egy konkrét feladata, egy kérdés, hogy ez, ezt a feladat, ez a feladat mennyiben, milyen társadalmi hatást ér el, és hogyan lehet ezt finanszírozni. Ez az újdonság. A mikrofinanszírozás is újdonság volt valamikor, és hát kockázatosnak is gondolták, hiszen olyan embereknek adtak mikrohiteleket, akik, akiknek nem volt a baknál esélyük. Aztán még egy kérdést kaptunk a különböző tengelyekkel kapcsolatban, hogyan lehet ezeket javítani. Kapacitásépítés, az itt, ez az itt szereplő összeg az talán kicsit al- alacsony, illetve ugyanilyen szerénynek tartjuk a, azon számot, azt a célösszeget, vagy a célszámot, amit a mikrofinanszírozás által elért, elérendő vállalkozásoknak szabtak meg. Mi hogy látjuk a szociális vállalkozást? Mi úgy látjuk, hogy ez a fejlődés útja, tehát nem feltétlenül nekünk kell ezzel foglalkozni. Aztán értékelés, elég nehéz kiértékelni a mikrofinanszírozási programok hatását. A múltban ezzel foglalkoztam. Vannak azonban mérhető dolgok, például az, hogy hány vállalkozás jött létre, hány munkahely jött létre, illetve hogy ezek fenntarthatóak-e, megmaradnak-e. Aztán azt is meg lehet vizsgálni, hogy pontosan milyen személyeket, munkákat takarnak ezek a munkahelyek és vállalkozás. Köszönöm szépen az Európai Szakszervezeti Szövetség nevében Dánek Terál asszony a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a képviselőknek a feltett kérdéseket is. Hát ilyen rövid idő alatt eléggé nehéz a kérdésekre választ adni, úgyhogy azt javasolnám, hogy három fontos pontra koncentráljunk, az innováció, a szociális innováció, a partnerség és az EURES. Tehát először is itt van a szociális innováció, ezt ugye definiálni kellene, tulajdonképpen azt tudjuk, hogy mi az, amit nem akarunk. Nem akarjuk a szociális értékek visszafejlődését, nem akarjuk, hogy az európai szociális modell romoljon, nem akarunk szegénységet, éhínséget, hát ez egyértelmű. Tehát azt legalább tudjuk, hogy mit nem akarunk. De hogy pontosan mi a szociális innováció, és hogy mik az ezzel kapcsolatos feltételek, például, hogy mik a makrogazdasági feltételek. Hát valóban mi kérünk szociális feltételeket is, a jelenlegi szociális jogalkotás betartását feltételként támaszthatjuk. De a program végrehajtása tulajdonképpen a szociális agendához is köthető, ami régebben szociálpolitikai agenda névre hallgatott. Program, avec d'autres programmes, d'autres a többi programmal való összeegyeztethetőség és koherencia is fontos lenne az Európai Uniós költségvetés tekintetében. Ami minket egy kicsit zavar, mint ahogy az imént elmondtam, az ez a szalámi politika, tehát hogy a különböző szociális politikák elmennek egymás mellett, és különböző irányokba tartoznak, vagy tartanak. És hogyha valahol össze kellene fogni ezeket a politikákat, annak itt európai szinten kellene megtörténnie. amennyiben megpróbáljuk összehangolni a politikákat, akkor mindenképpen jó eredményre fogunk jutni, de fontos, hogy magát a szociális politikát vagy a szociális politikákat megfelelő tartalommal lássuk el. Mindenki számára és az Európai Szakszereti Szövetség számára különösen fontos prioritás a szociális innováció, illetve a szociális befogadás. Na most a szociális befogadás nem csak a foglalkoztatáson keresztül valósul meg, de nagy mértékben a foglalkoztatáson keresztül. Tehát azt azért kimondhatom, hogy ha valakinek nincsen munkája, akkor az teljes mértékben nem tud integrálódni, teljes mértékben nem fogja őt befogadni a társadalom. Természetesen minél jobb a munka lehetősége, annál inkább integrálódik, beépülhet a társadalomba. Tehát a társadalmi beilleszkedésnek mindenképpen fontos része a megfelelő munka. A szociális kirekesztettség és a társadalom perifériájára szorulás ellen mindannyian szeretnénk fellépni, és ez a 2020-as stratégiának is célkitűzése. A 2020-as stratégiának ezen kívül az is célkitűzése, hogy a szegénységet csökkentse, vagy ahogy az ott megfogalmazásra került, a szegények számát, a szegénységben élők számát csökkentse. Ami a partnerséget illeti, mondjuk a tagállamok és az Európai Bizottság között, ez például egyfajta partnerség. De számunkra a partnerség mindenek előtt azt jelenti, hogy a civil társadalommal szeretnénk kapcsolatot kialakítani. A, a strukturális alapoknál ez már létezett, de talán nem megfelelőképpen működött. Tehát meg kell állapítanunk a konkrét szabályokat, és egyértelműen definiálni kell a különböző partnerek szerepkörét. Ez vonatkozik a civil szervezetekre, és a politikai szervezetekre is. a kompetenciákat megfelelően, megfelelően el kell osztani, és a civil társadalmi szervezeteket is figyelembe kell venni. Nagyon sok esetben azt a hibás tendenciát látjuk, hogy a szakszervezeti mozgalmakat és a civil társadalmi szervezeteket egyszerűen kizárják ezekből a lehetőségekből. Tudjuk, hogy nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok tagállamban intézkedéseket hoztak, megszorító intézkedéseket hoztak, és hogy nagyon sok eh, helyen eh, megmozdulásokat szerveztek a civil társadalom képviselői vagy a szakszervezetek, és hogy ezek ellen nagyon keményen felléptek, és hogy megint sorban egymás után halljuk a híreket, hogy Németországban, Belgiumban megszüntetik a különböző gyárakat, vagy pedig delokalizálják a különböző termelési szakaszokat. Úgyhogy a problémát mindannyian ismerjük, és nagyon óvatosnak kell lennünk az új koncepciók bevezetésével, mint amilyen például a társadalombiztosítás modernizációja. Egy ideig ez azt jelentette, hogy a nyugdíjrendszert kell megreformálni, illetve hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt, pedig ne feledjük el, hogy a nyugdíjakkal kapcsolatos kérdések tagállami hatáskörbe tartoznak, tehát a nyugdíj mindenképpen tagállami hatáskör. Az eu ezt nagyon fontos témának tartom, úgyhogy még elélni. Az a javaslat, ami megszületett, vagyis az, hogy jöjjön létre egy bizottság, amely ellenőrzi majd ezeket a programokat, amelyekről most a viták folynak, Hát ezzel kapcsolatban azért feltennék néhány kérdést. A progresszel kapcsolatban sohasem volt ilyen bizottság, illetve volt, de csak egy informális bizottság, és természetesen azzal egyetértünk, hogy a civil szervezeteket nem szabad kizárni a munkából. Tehát fontos lenne, hogyha ugyanúgy, mint hogy a strukturális alapoknál egy alapvető mindenki számára alkalmazható célkitűzéseket fogalmaznák meg, és hogy Schröter asszony aggájait is eloszlassam, szeretném elmondani, hogy még mindig jobb az EURES és az EURES-es uh, határokon átnyúló projektek uh, visszatérése az Európai Szociális Alap alá, mint hogy megszűnjenek azok a jelenleg működő partnerségek, amelyeket jónak tartunk. A mobilitás, a méltányos mobilitás szintén rendkívül fontos. Mivel nagyon sok esetben az európai jogszabályokat sem tartják be, ezért sok rossz jogalkotási javaslat születik a harmadik országos munkavállalók mobilitásával, vagy a szezonmunkásokkal kapcsolatban, és hogy az egyelő bánásmód elve sem érvényesül. Aztán valószínűleg oda fogunk eljutni, hogy a munkaerőpiac deregulációja valósul meg, de hát egyelőre azt tudom elmondani, hogy az EURES olyan elem, amely már bizonyított, amely már bebizonyította, hogy méltányos mobilitást tud megvalósítani. Köszönöm szépen, Kani Rajteri a szó. Megpróbálok öt percben válaszolni, köszönöm a kérdéseket. Egy olyan vitába vágunk bele, ami nem könnyű. A könnyű része az, az a célok kérdése, hogy hát ki az ördög nem értene egyet ezzel a célral, hogy csökkentsük a szegénységet. De hát a nemzeti reformprogramok alapján látjuk, hogy még messze vagyunk attól, ahogy a 20-20-as célokat elérjük. És a, nem olyan könnyű a szociális párbeszéd sem. Látjuk, hogy nagyon nagy a, a szakadék a gazdagok és a szegények között Nézzék meg a bizottság decemberi jelentését a szociális fejlődésről. A számok alapján a helyzet világos. A kérdés az, hogyan tudjuk ezeket cselekvésé változtatni. A nehéz része a vitának az a szociális innováció. Hát ki lenne az innováció ellen? Hm, és miért kell ezért, miért kell erről beszélni, mi a háttere, miért beszélünk vállalkozásról. Az Európai Bizottságban nagyon régóta folyik a vita erről, meg az alkalmazhatóságról, meg a rugalmas biztonságról, az employability-ről, a flexicurity-ről. De hát mire gondolunk, mit kell csinálni? És meg kell, hogy mondjam, lehet, hogy naív vagyok, az lehet, de tényleg meglepett, amikor meghívót kaptam az Európai Bizottságtól egy konferenciára, és amikor a szöveget olvastam, az arról szólt, hogy az elektromos autók japán városokban mit csinálnak? Hát akkor lehet, hogy nem ugyanarra gondolok, amikor a szociális innovációt halljuk. Van szociális igény, ugye ott a munkanélküliség, a diszkrimináció, a kirekesztettség, a migránsok problémája, a fiatalok munkanélkülisége. A szociális innováció az az, hogy az ilyen kérdésekre való válasz megadása egy új perspektíva kialakítása, és az innovatív oldala ennek az, hogy nem a már 20 évvel ezelőtt sikeres programokat kell megismételni, szóval senki nem ellenzi az innovációt, csak világosan meg kell mondani, hogy mit akarunk csinálni, és az elvid, a, a bizonyíték alapú szociális politika is meghatározó. Az evidence-based politika a múltban ezt nem csináltuk, hanem de most már nagyon polemizálok, úgyhogy nem folytatom. A kérdés valóban az, hogy mit akarunk és konkrét kérdéseket tegyünk fel. A partnerség elvének a kérdése. Lehet, hogy nem voltam elég konkrét. Ez arról szól, hogy ebben a partnerségben jelen legyenek a szociális partnerek és az érintettek, akikért van ez. Tehát a program kialakítása, megvalósítása, a monitoring és az értékelés mind-mind ide tartozik. Igen, sok tagunk profitált a progress programokból. Meg kell nézni, milyen lehetőségeket nyújtott ez. A, gondoljunk a networkingre, a képzésre, nem a szó klasszikus értelmében. Még mindig van egy különbség a civil társadalom fejlettségét illetően észak és dél között. Meg kell nézni, hogy hogyan tudunk innovatívan hozzájárulni ezeknek a csökkentéséhez. Ez fontos nekünk a progressz keretében. Kérdezték Steinbrück asszony, hogy mit tartunk a, arról, hogy a diszkrimináció mentesség kikerült a programból. Hát nem örülünk neki. A diszkrimináció, az men, elleni fellépés és az inkluzió az együtt jár ezek ugyanazok, és ez a munkaerő politikának a minimális jövedelem, a szociális szolgáltatások kérdése is, a diszkriminációmentesség. Mi messze vagyunk az egyenlő munkáért, egyenlő bér elvének az érvényesülésétől. Hogyan tudjuk folytatni ezt a programot úgy, hogy ne veszítsük el a progress által teremtett hozzáadott értéket. Hogyan lehet kiépíteni a megfelelő kapacitásokat, hogy reagáljunk a szociális elvárásokra. Még egy szó a vállalkozásról. A vállalkozás a francia értelemben, az entreprendre értelemben veszük, ezt az égvilágon senki nem fogja senki nem fogja ellenezni, hát ezt teszik az NGO-k is, vállalkoznak valamire. De más dolog az üzleti vállalkozás, és hogyha itt most csak arra gondolunk, akkor bizony gond lesz, mert azért is küzdünk, hogy a szociális szolgáltatásokat is megfelelően ismerjék el, hogy ez közérdek. És voltak konkrét kérdések, Elizabeth Schröter asszony is tett fel egy kérdést. Hét év alatt a szociális fejlődés az Európai Unióban mm, sok választ igényel innovatív értelemben. A kérdés az, hogy ez csak a bizottság vezényli, vagy pedig egy programkoordináció folyik, amely igazi partnerségen alapul, benfoglalva a szociális partnereket és a civil társadalmat is. Szerintem van lehetőség az innovációra és a, a változások megvalósítására, ezért kell folytatni a vitát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Akkor mindenki választ adott a kérdésekre. Egy kicsit az az érzésünk, hogy alig kezdtünk bele a munkába, és már is letelt az időnk, de gondolom, hogy lesz majd még alkalom arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk. Úgy gondolom, hogy a három meghívott vendég nagyon sok mindent tisztázott azért ebben a kérdésben, és az előadónk munkáját is segítették. A bizottság programjával kapcsolatban elég sok probléma felmerült, ez igaz, ezért fontos volt, hogy a meghívott vendégekkel együtt megvitathassuk ezeket a kérdéseket, és hogy átlássuk a három említett elem közötti összefüggéseket. Az előadót kérdezem, hogy szeretne még egyszer hozzászólni, ha lehet, akkor röviden, mert rá kell térnünk a következő napirendi pontra. Köszönöm szépen, szeretnék a szakértőknek és a kérdezőknek köszönetet mondani nagyon fontos gondolatokat hallottunk arra vonatkozóan, hol vannak még gyenge pontok, nyitott pontok, hol kell világos, világosabban fogalmazni a definíciókban, hogy mindannyiunk számára könnyebb legyen a munka a későbbiekben, hogy a partnerség elve mindenképpen szükséges, be kell vonni a szociális partnereket és a civil társadalmat a munkába, ez egyértelműen bebizonyosodott. Ami számomra különösen fontos, az az elhatárolás, a különböző programok között, ugyanis az EURES témája is jól mutatja, hogy milyen nehéz és milyen komoly következményekkel járhat, hogyha hibázunk, hogyha hibázunk a, a, az elhatárolásban, és arra is gondoltam, hogy az Euroszt sokkal jobban meg kellene őrizni, de hát minél mélyebben foglalkoztam vele, annál inkább megállapítottam, hogy az EURES fontos elemei elvesznek, például a határmenti partnerségek, ugyanis a különböző tagállamok lesznek azok, akik a különböző súlypontokat meghatározzák. A határmenti partnerságoknál pedig egybehangzó célokat kell meghatározni, ha ez nem így van, akkor meghalnak, elhalnak ezek a határmenti partnerségek, pedig ezek fontos szerepet játszanak a munkavállalói mobilitásban. Az európai munkavállalók nagy része, akik nem a saját országukban dolgoznak, azok a szomszédban dolgoznak, a szomszédos országban. Tehát azt hiszem, hogy nagyon nagy hiba lenne, hogyha ezt kivennénk a programból, egyszerűen azért, mert így módon egy nagyon fontos eleme megy veszendőbe a munkavállaló munkaadó közötti viszonynak. Köszönöm. Euh, merci beaucoup. Euh, donc sur cette base-là, eh bien nous Köszönöm szépen! Mindezek után fogjuk majd folytatni a munkát, és a következő lépés már magának a jelentés tervezetnek a vizsgálata lesz márciusban. Akkor befejeztük ezt a napi rendi pontot. Szeretném megköszönni a meghívott vendégeknek, hogy eljöttek. És akkor most a hetes napi rendi pont vendégeit üdvözlöm már. Itt eszmecserét fogunk folytatni néhány meghívott vendéggel. Az Európai Szociális Alap kapcsán. Mielőtt megadnám a szót a meghívott vendégeknek, az előadói a szó, ő fogja majd elindítani a vitát. Elnök asszony, köszönöm a szót. Köszönöm szépen a meghívott vendégeknek, a szakértőknek, hogy eljöttek a mai napon. Úgy gondolom, hogy minden kolléga, aki az európai szociális alap életét követi, nagyon érdekesnek fogja találni azt a vitát, amit most itt lefolytatunk majd. Köszönöm elnök azt, hogy a csendre intette a kollégákat. Tehát ott tartottam, hogy mindazok a kollégák, akik követik az ESA történetét, valószínűleg érdekesnek fogják találni a következő vitát, eszmecserét. Először is nézzük meg az ESZA célkitűzéseit. Ezek a célkitűzések is mutatják, hogy a szociális beilleszkedés, illetve a munkaerőpiacra történő beilleszkedés rendkívül fontos. Az egyik olyan téma, amiről beszélnünk kell, és amin el kell gondolkodnunk, az az, hogy egyáltalán mennyire hatékony az európai szociális alap. Tehát meg kell néznünk, hogy a helyi szintű projektek végrehajtásában mennyire hatékony az ESA. Ezen kívül milyen kapcsolatot húzhatunk a között az európai célkitűzés között, hogy mindenki akiknek integrálódnia kell a társadalomba és a munkaerőpiacra, és hogy ehhez képest, hogy megvan ez az alapvető célkitűzés, milyen politikákat alkalmazunk, és ezek a politikák mennyire hatékonyak. meg kell néznünk a makrogazdasági feltételekhez kötött záradékot, a kondicionalitási záradékot, és azt, hogy ez mennyire hatékonyan alkalmazható. Ugyanakkor hogyha a szakértők véleményét megkérdezzük, akkor ők legtöbbször azt szokták kritizálni, hogy a különböző projektek ellenőrzése és mérése meglehetősen hiányos. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudnánk javítani az európai polgárok, az európai dolgozók felkészültségét és készségeit, hiszen a munkaerőpiacra csak úgy tudnak megfelelően belépni és beilleszkedni, hogyha megvannak a megfelelő képesítéseik. Hogyha valakinek nincs meg a megfelelő képesítése fiatal korában, akkor az nagyon sokszor arra a sorsra ítéltetett, hogy mindig is a társadalom perifériájára szorul, és ott is marad. Azt hiszem, hogy minden egyes frakció egyetért ezekben az alapvető kérdésekben, amiket az imént elmondtam, és akkor most várom a szakértők véleményét, és remélem, hogy utána lesz még idő kérdésekre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót Andreas Bartelsnek, aki az európai ügyek szakértője. Most kiolvasom a német nevet, Arbeiten Wolfart Bundesverband Berlin, az elnök hogy elnézést kér, hogyha rosszul ejtette ki a nevet. Elnézést kérek, eléggé rossz a németem, úgyhogy kérném az előadót, hogy mondja el, hogy pontosan mivel is foglalkozik ez a szervezet. Hier vor Ort heute etwas. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy német szemszögből szólhatok önökhöz. A feladatom az, hogy szóljak néhány szót arról, hogy mit végzünk jelenleg az Európai Szociális Alap keretében, és hova kívánunk eljutni látják, honnan jövök. Tehát én a munkás jóléti szervezetet képviselem Németországban. Ez az egyik elismert csúcs szervezet, van még a diakónikus szervezet az még nagyobb, de gyakorlatilag mi lefedjük az 1 millió, 1,5 millió foglalkoztatott nagy részét Németországban. És én magam most számoltam utána, 16 éve dolgozom az Európai Szociális Alap keretében, 10 évig operatív munkában, és 6 éve pedig a stratégiai tervezési területen dolgozom. Hát, eh, hogyan is néz ki a helyzet Németországban? Bizonyára tudják, hogy van egy nagy állami ópénk, és van 16 tartományunk, és mindegyiknek megvan a maga programja. Szövetségi szinten 61 alprogramunk van, ezekkel dolgozunk a legkülönbözőbb területeken, és a jóléti szervezeteknek is megvan az ESF programjuk, ez a hátszél nevet viseli, ez egy személyzeti fejlesztési program, és a mostani eh, eh, rendeleten alapul, amelyben szintén benne van már a partnerségi elem. Mit teszünk? Hát eh, intézkedéseket tervezünk, a kornak megfelelő fejlesztés érdekében az egészség, megőrzés, az LLL, az élethosszig tanulás, a továbbképzési struktúrák kialakítása tartozik ide, számos átfogó témával foglalkozunk, hogyan lehet a karrier tervezést, az életpálya tervezést javítani. És a öregek segítése, ifjúság segítése, fogyatékkal élők segítése. Ugye ez a jótékonyság és az ő jólétük biztosítása a mi feladatunk. Németországban a szociális gazdaság egy növekedő ágazat a demográfiai változás ugye minden országot komolyan érint, és abból kell kiindulnunk, hogy 2030-ig körülbelül 75 kal több szakerőre lesz szükségünk, szakembere, hogy honnan veszük, azt nem tudom, tehát növekszünk, de kevés lehetőségünk van új munkaerőt verbuválni, és, akik, és azokat megtartani, akik már dolgoznak. Tehát, hogy mennyi ideig maradnak meg a munka világában. Az együttműködés az illetékesekkel Németországban, ez a munka és szociális ügyi minisztérium, ott valósulnak meg ezek a programok, és hát fontos fontosnak tartom még azt is, hogy megnézzük, hogy hogyan sikerült a programokat eddig megvalósítani, hogyan érvényesült a partnerségi elv. Technikai segítséget is vettünk igénybe a szociális alapból, és egy olyan költségvetési sort hoztunk létre, amely a programok megvalósításával foglalkozik, és van egy irányító csoport, és ez paritásosan áll össze az állam és az egyesületek képviselőiből, és hát ez a szervezet irányítja a tartalmakat és a projektjavaslatokat, amelyek beérkeznek hozzánk, és ez a pont az, amely a monitoring feladatát is elvégzi, tehát felügyeli, a programot értékeli, mert hát látnunk kell, hogy a fenntarthatósági aspektus érvényesül-e vagy nem. Nem volt nagy összegről szó, összesen 60 milliót állt áll rendelkezésünkre, hat kiírás volt a program során, és hát aztán ki is merült ez a forrás, de 2014-ig futnak még a projektek, 134 projekt indulhatott be. Nos, kérdezzük, nézzük meg, hogy hogy mit is gondolunk az új támogatási fordulóról. Hát először is világosan kell látni, hogy most mi, mit akarunk az ESF-fel? Az Európai Szociális Alap a számunkra egy, egy műhely, egy laboratórium, ahol új ötleteket ki lehet próbálni. És számunkra az alkalmazkodás és a foglalkoztathatóság, az employability, vagy a szegénység csökkentése a nagyon fontos kérdések. Ezekkel akarunk foglalkozni, és erre akarjuk fordítani ezeket a forrásokat. Nem ö, ö, segíteni akarunk abban, amit az államnak úgy is meg kell tenni, hanem azt akarjuk elvégezni, ahol esélyünk van arra, hogy az embereket segítsük, hogy munkát, munkába, a munka világába elvezessük az embereket, és azokat, akik már ott vannak, ott tartsuk. Tehát az EU 2020-as stratégia elgondolásai nagyon jól illeszkednek a mi programunkhoz is, ugyanis pont azokat a kérdéseket tematizálják. De természetesen nagyon éles figyelemmel vagyunk a nemzeti reformprogramokra is Németországban, hogy ezek mennyire tükrözik ezeket a célokat. És tegnap kaptuk meg a frissítést, az update az illetékes minisztériumból, hogy Németország a nemzeti reformprogramot hogyan viszi tovább, és ebben sajnos nincsenek benne az általunk kívánt kértések, a szegénység csökkentése, hanem Németországban továbbra is egyetlen egy indikátort tartanak szem előtt, és a többit bizony elhanyagolják. Függetlenül ettől természetesen a 2020-as stratégiára tekintettel megnézni, melyek lesznek a jövő ágazatai Ugye nagyon nagy a demográfiai változás, ezért nagyon fontos lesz az idősebbekről való gondoskodás. Ez nem új, ugye Európa előregedik, és hát ezt, szem, ezt látni kell, és ezt mindenki tudja, de, és ez a másik fontos cél, hogy le kell küzdeni a szegénységet, az ESF-ben lesz egy, egy minimális hozzájárulás, ami csak erre fordítható, ez egy úgymond erre előirányzott összeg lesz, és tehát a tanács szintjén is fontos lenne, hogy ez megmaradjon, ez a célkitűzés. Ami a makrogazdasági összefüggéseket illeti. Már szóltak erről, amit nem tudunk elképzelni az az, hogy egyszerűen csökkentik az összegeket, akkor, hogyha a makrogazdasági helyzet romlik, és ö, itt minden esetben kell hatástanulmányt végezni, mert ez nem lehet, hogy a hajléktalanok vagy, vagy szenvedélybetegek számára kialakított programok forrásai csökkentik csak a makrogazdasági nehézségek miatt. Tehát mindig szükség van egy hatástanulmányra, mert akkor sokkal jobban tudjuk, tudunk fókuszálni ezekre a célcsoportokra, hogy hol valósítható meg a csökkentés. Azután, tehát meg kell nézni, hogy melyek a szociális indikátorok, amelyek a meghatározók. Úgy gondoljuk, hogy nem elegendő csupán gazdasági tényezőket figyelembe venni, amikor az európai szociális alap forrásait elosztjuk. Itt mindenek előtt a szegénységet kell szem előtt tartani. Említettem már a partnerség elvét, és ezt maximálisan támogatjuk nem csak a szociális partnerekre gondolunk, és örülünk, hogy a megfogalmazásban a nem kormányzati szervek, a civil társadalom is benne van. Számunkra ez létfontosságú. Egyébként nem is tudnánk együttműködni. Mondtam már, hogy a partnerségi együttműködésnek úgy kell alakulnia, hogy egyenlők beszélnek egyenlőkkel, és nem úgy, hogy az egyik áldását adja arra, amit a másik kidolgozott. Együtt kell működni. És a, nálunk ugye a szövetségi, nem arról van szó, hogy a kormány döntéseit egyszerűen elfogadjuk, sokszor így van, és nem mindig van lehetőség a programokra, programokba beleszólni. Ezért fontos nekünk az is, amit a bizottság kidolgozott, a Code of Conduct, a, a viselkedési, a magatartás kódex meg kell néznünk, hogy ez mit tartalmaz, konkrét elképzeléseink vannak ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy ennek segítségével minden ország változtat a hozzáállásán. Egy fontos kérdés a gyakorlat oldaláról nézve az egyszerűsítés a pénzügyi végrehajtást, lebonyolítást illetően az általány összekértését is meg kell vizsgálni, aztán a rugalmasságot a társfinanszírozásnál sok esetben jelentkeznek nehézségek a megvalósítással, és hát számunkra a technikai segítségnyújtás is fontos, és amikor kapacitást akarunk kiépíteni vagy bővíteni, akkor lehetőségünk kell, hogy legyen ezeknek a pénzeknek a hasznosítására, ehhez a rendeletet úgy kell módosítani, hogy nem csak a kevéssé fejlett területek kapjanak erre pénzt, hanem az átmeneti helyzetben lévők is, ezt mindenképpen bele kell venni a szövegbe. És hát Mit szeretnénk még a jövőben? Két nagy témával kívánunk foglalkozni. Először is a demográfiai változáshoz való alkalmazkodás, mindenek előtt az alkalm, a, a munkavilágában, a szegénység elleni küzdelem, Németországban is történnie kell valaminek ezen a területen. A prioritások, a munkaerő adaptálása, hozzáigazítása az élet tanulás, a szegénység elleni harc, a szövetségi kormányjal és az illetékes minisztériummal párbeszédben vagyunk, de jelenleg még azért nem látszik, hogy a partnerség get a szövetségi kormány olyan következetesen betartja, és nagyon fontos számunkra, hogy, az, hogy önök világos jelzéseket adjanak a rendeleten keresztül hogy egy olyan országban is, mint Németország, egyszerűen ne fordulhasson elő, hogy figyelmen kívül hagyják a partnereket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bártesz úr, és akkor most átadom a szót a regionális ügyek főtitkárának a szót Pretussáti régióban, és övé a szó. 10 perc, kérem, tartsa be az időt. Elnök asszony, köszönöm szépen. Megkísérlem önöknek bemutatni, hogy az eszás pénzeket hogyan próbáljuk meg felhasználni a mi régiónkban. A régiónk közepes méretű régió, az a Poitou Charant régió, és itt nagyon sok a vidéki terület, kevés a nagyváros. Ez egyébként Franciaország nyugati partjainál helyezkedik el. Tehát nézzük meg, hogy hogyan működik nálunk a szociális alapok felhasználása. Nálunk tehát egy alapvetően vidéki jellegű régióról van szó, és 127,4 millió euróról van szó, és körülbelül Franciaország lakosságának 2,7 százaléka él Poitou Charant régióban. Nálunk a régió GDP-je körülbelül az európai átlag 90 százalékát éri el, és mint mondtam, alapvetően vidéki jellegű régióról van szó. Ha talán ismernek termékeket Arandból, az valószínűleg a konyak lesz, vagy valamilyen más élelmiszeripari termék. A gazdasági válság természetesen minket ugyanúgy érintett, mint minden más régiót Európában. A komoly problémák 2011 nyarától kezdődtek, tehát a szociális alapot is eh, ettől az időszaktól kezdve vettük igazán igénybe. A tagállamok és a bizottság indította el azokat a ciklikus politikákat, amelyeknek a gazdaság élénkítési politika volt az első lépése a 2008-as évben, illetve a versenyképességi politika, amely az idei évben került megfogalmazásra. Franciaországban 9,8% a munkanélküliségi ráta, poitou 8,9%, tehát egy kicsit a francia átlag alatt vagyunk, de azért nálunk sem remek a helyzet. Mindenképpen mi is arra törekszünk, hogy minőségi munkahelyeket tudjunk teremteni, és hogy a régóta munkanélkülieket is visszavezessük a munkaerőpiacra. Viszonylag kevés időm van, úgyhogy folytatnám is. Kicsi régióról van szó, de nagyon fontos számunkra az ESA ami pedig a regionális fejlesztési alapot illeti, ez a szociális alap mellett nagyon fontos a régiónk számára. A 127 millió euró, ami az eszás projektekre szánható, számunkra is nagyon fontos, és összesen 51 millió eurót használtunk már fel ezekből az összegekből. Általában kis projektekkel dolgozunk, és majd az előadásom következő részében egy kicsit részletesebben is fogok beszélni ezekről a projektekről. Franciaországban nemzeti szintű a foglalkoztatási politikák megállapítása, de az eszás alapok 85%-áról a regionális választott testületek, önkormányzatok és egyéb választott testületek döntenek. Franciaországban létrejött az RSA, ami egyfajta szolidaritási bér vagy szolidaritási fizetség, ami azt jelenti, hogy azok a személyek, akiknek nincsen munkájuk, legalább valami minimális pénzt kaphassanak, valami minimális támogatást kaphassanak. Franciaországban először is léteznek a régiók, ezek nagyobbak, és ezek alatt pedig úgynevezett département, mondjuk megye áll, és nálunk Poitou charente régióban négy kisebb megyére osztható le az egész régió. Tehát Franciaországban így működik az adminisztratív rendszer, először vannak a régiók, és utána vannak a megyék. Az egyik megyénk Poitou Charente Maritime, ez közvetlenül a tengerparton található. Itt használtuk fel a legtöbb eszás segítséget, és mint ahogy már sokszor hangsúlyoztam, egyrészt szeretnénk mindenkit vissza segíteni a munkaerőpiacra, vagy szeretnénk jobb munkákat adni. Ezen kívül az iskolai kudarc ellen is szeretnénk fellépni, mert természetesen azok, akik fiatalkorukban kimaradnak az iskolából, sokszor munkanélküliek lesznek. A szociális alapból ilyen iskolai kudarc elleni kampányokat is tudtunk finanszírozni. tulajdonképpen egyfajta regisztert készítettünk el a diákokról, akik akiknek iskolai kudarcuk volt, és létrehoztunk egy olyan személyre szabott követési rendszert, amelyel minden egyes diákot megpróbáltunk visszatéríteni, ha fogalmazhatunk így az iskolába, hogy utána a munkaerőpiacon is jobban megtalálják a helyüket. Az iskolai kudarcos fiatalok 80%-át sikerült ezzel a projekttel visszavinni az iskolák falai közé. Az előző vitában elég sokat beszéltünk a továbbképzésekről, de az alapképzésről nem. Keveset beszélünk az analfabétákról, de Franciaországban körülbelül 5 millió ember van, aki ha nem is teljesen analfabéta, de csak nagyon alap ismeretekkel rendelkezik az írás és az olvasás területén, tehát az a készség, amivel rendelkeznek, az egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy bármilyen alapvető munkát is elvégezzenek. A prioritásaink közé a gazdasági változások és a gazdasági válság tartozik, a második prioritásunk a munkaerőpiacra való visszatérés, és a harmadik prioritásunk a társadalmi befogadás. Tehát azokat szeretnénk segíteni, akik igazán nehéz helyzetben élnek a régiónkban, és a Poitou Charantban megvalósuló projektek 80%-át ez a három prioritás öleli föl a gazdasági mutációnak, változásnak való megfeleléssel kapcsolatos projektek a teljes pénzösszegek 30%-át jelentik. Franciaországban működik egy olyan információs rendszer, amit néhány évvel ezelőtt hoztak létre. Ez egy olyan platform, amely alapján a régióktól megkapják az adatot az állami szintek, a minisztériumok, és így megfelelő statisztikákkal rendelkeznek a különböző régiók működéséről. Azok az adatok, amiket az imént elmondtam, szintén ebből az információs rendszerből származnak. Szeretnék még egy-két jó gyakorlatot is elmondani több nagyobb régióval, mint amilyen az Ile-de-France, ami a Párizs körüli régió, és a Rhône-Alp, ami az Alpokban található régió. Tehát több ilyen nagy és hát mondhatom, hogy fontosabb régióval közös projektet is elindítottunk, például az idősek segítésére és a nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők részére. Nagyon fontos, hogy ne felejtjük el azokat, akik alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, sőt elmondhatom, hogy az ESZÁS támogatások 58%-a olyan személyeket segít, akiknek nagyon alacsony az iskolai végzettségük. Természetesen közös célkitűzés minden egyes régióban az alacsony iskolai végzettségűek segítése. Ami az alapvető orientációkat illeti a 2014-2020-as időszakra az eszán belül, úgy gondoltuk, hogy nagyon kevés prioritást kell kiválasztanunk, három prioritást választottunk, a munkahelyekhez való hozzáférés segítése, a tartós munkanélküliek és a fiatalok számára, a társadalmi befogadás és a gazdasági változásoknak való megfelelés. Tehát végül is ezt a három fontos prioritást választottuk ki. Úgy gondolom, hogy az ESZÁ-nak és az ezzel kapcsolatos projekteknek mind a dolgozókat, mind a munkanélkülieket, mind az alkalmazottakat, mind az önálló vállalkozókat segítenie kell, hiszen minden egyes kategóriában jelentkeznek a gazdasági és pénzügyi problémák. Vannak nálunk olyan közvetítő szervezetek, intermediár szervezetek, amelyek szintén fontos szereplői az SZ-s támogatásoknak, ezeknek a szervezeteknek a számáról is el kell gondolkodnunk. Ami pedig az operatív programokat illeti, ezeket sokkal hatékonyabbá kell tennünk. Természetesen az a célkitűzés, hogy megerősítsük a projekteket, hogy hatékonyabbá tegyük a a projekteket. Német kollégám is elmondta, hogy nagyon sok kis projektet hajtottak végre, és hát ezek a kis projektek ugyanolyan fontosak, mint a nagyobbak. Nagyon fontos az is, hogy az elért eredményeket jobban tudjuk mérni sokszor mondjuk a szociális jellegű projekteknél nehéz számszerűsíteni az eredményt. Mondjuk lehet százalékos adatokat megfogalmazni, hogy a támogatott személyek közül végül hány százalék tért vissza a munkaerőpiacra, de nem minden esetben könnyű számszerűsített adatokkal mérni, hogy mennyire volt hatékony egy program. Vannak más programok is, például az élelmiszer segély a leginkább rászorulók részére, ezek is ugye nehezen számszerűsíthetőek, nehezen mérhetőek, de mégiscsak ezeket is mérni kell. Ami az egyéb alapokat illeti, a globalizációs alapot mi legalábbis nagyon kismértékben használjuk, nem is nagyon ismerjük, úgyhogy jó lenne, hogyha lennének átláthatóságok, párhuzamok a különböző alapok között. Köszönöm ilyen köszönöm szépen. Még van egy harmadik hozzászólónk és egy harmadik szakértőnk. Ádám Kulmánt szeretettel üdvözlöm, és szeretném is megadni a szót. Ő az Open Society Foundations részéről érkezett Magyarországról, tehát Kulman Ádámé a szó. Szeretném még azt elmondani, az előadóknak, mielőtt megadnám a szót a harmadik személynek, hogy kérném, hogy ezt előzetesen küldjék el nekünk. Lehet már ma, holnap elkezdődik az intenzív munka, és akkor a javaslataikat is figyelembe tudjuk venni. És most Kulman úr a szó. Tessék parancsolni. Thanks very much. Köszönöm szépen. Először is Hadd mondjak el néhány szót a programunkról. Nem kihasználjuk az, a szociális, nem felhasználjuk a szociális alapot, hanem azt kiegészítjük saj, saját alapjainkkal, hogy ehhez hozzájuthassanak a helyi önkormányzatok vagy a civil szervezetek. Jelenleg négy tagállamban dolgozunk, hogy ötben Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária és Magyarország. Három csoportra osztom a mondandómat. Azt láthatjuk, hogy a bizottság nagyon jó javaslatot tett, amiben sok fontos téma található. Ezek közül néhányat támogatni fog majd a, a tanács, másokat nem valószínű, hogy támogat a tanács. Itt a parlamentben nagyobb a bizalmunk, és vannak olyan dolgok, amelyek még nincs benne, amelyek nincsenek még benne a javaslatban, és itt a parlamentnek lehet kezdeményező szerepe. Nézzük az első csoportot először. Azt hiszem, hogy minden érdekelt fél egyetért abban, hogy az, az integrált alap felhasználás illetve az egyszerűsítés mindenképpen előremutató utak, és bízom, bízom benne, hogy a szubregionális szintet is támogatni, vagy ezt az elképzelést is támogatni fogja majd a tanács. Itt egyébként utalnunk kell az Európai Parlament egy évvel ezelőtti állásfoglalására, ami a roma stratégiáról szól, és itt úgynevezett krízis térképek felvázolásáról van szó. Ennyit mondhatnék el az első ábráról. Még egy dolog, az Európai Szociális Alap hatékonysága legalább annyira függ az általános szabályoktól, mint az Európai Szociális Alap így aztán erről is fogok majd beszélni. A következő ábrán mit láthatunk? A bizottsági javaslatban mik azok az elemek, amelyeket a tanács nem annyira fog majd valószínűleg támogatni, ahol nagyobb szerepet látunk a parlamentnek. Többen utaltak már arra, hogy az európai szociális alapnak, illetve a szociális inklúziónak mi a minimum részesedése, erről most már ezért nem fogok beszélni, és az ex ante feltételrendszerről is beszéltünk már. A makrogazdasági feltételekről is sokat beszéltünk, talán érdemes lenne különbséget tenni a két dolog között. A makrogazdasági feltételek az ESF szempontjából veszélyt jelentenek, az ex ante feltételek viszont azt jelentik, hogy a tagállamnak ágazati vagy tematikai stratégiákat kell elkészíteni arról, hogy az alapokat hogyan fogják felhasználni és ezek a mi céljainkat szolgálják. Ezek az új szabályzat, vagy az új szabály legfontosabb előremutató elemei. Nagyon fontosnak tartom a nemzeti roma integrációs stratégiákban is az ex ante feltételerendszert. Ez egyfajta garancia arra, hogy, hogy nem nem lesz kettős papírmunka. A rendelettervezetben helye van a diszkrimináció ellenes intézményi garanciáknak is. Képezni kell azon, az, képezni kell azon szakembereket is ebben a témában, akik az alapok szétosztásával foglalkoznak. szociális alapot természetesen esélyegyenlőségi kérdésekre is használni kell. Ez természetes, de fontos, és csatlakoznék azokhoz, akik említették, hogy a partnerek kapacitás építése nagyon fontos, illetve egy magatartási kódex kialakítása is. Most pedig arról szeretnék beszélni, hogy hol lehet még javítani ezt a tervezetet. Ami az ex ante feltételrendszert illeti, jelenleg azt mondja ki ezt a, ez a tervezet, hogy a stratégiákat meg kell hozni, de azt nem tudjuk, hogy ezeket mikor kell alkalmazni, illetve hogy itt pontosan mi a szerepe az Európai Bizottságnak. Kívánatos lenne ezt kicsit explicitebbé tenni, tehát, hogy a bizo- tehát a bizottságnak egyfajta mandátumot adni. A második dolog, jelenleg a romák inkluziója ex ante, ex ante feltételrendszer, vagy feltételekként szerepel, a szociális inklúzióval foglalkozók pedig azt mondják, hogy sokkal inkább az oktatáson, a foglalkoztatáson, az egészségügyön és a közigazgatáson keresztül kéne ezt megoldani, tehát sokkal tágabb értelemben kell értelmezni az esélyegyenlőséget. Ennek meg kell jelenni a tematikus ex ante feltételekben, tehát az, itt az oktatásra, foglalkoztatásra, stb. stb. gondolok. Az a parlamenti állásfoglalás, amire az imént utaltam, ez tavaly márciusi állásfoglalás egyébként, kimondja, hogy a strukturális alapokat feltételekhez kell szabni. Tehát feltétel az például, hogy ne legyen szegregáció, illetve hogy a romák hozzájuthassanak a különböző közszolgáltatásokhoz. Ilyen feltételekre van szükség az alapoknál, és ez néhány helyen hiányzik a jelen, jelenlegi bizottsági javaslatból. Aztán nagyon, fontosak még, nagyon fontos még az is, hogy az intézményi garanciákat az esélyegyelőségre vonatkozó intézményi garanciákat megerősítsük jobban, kihasználjuk, jobban kihangsúlyozzuk, és ugyanez vonatkozik az, a diszkrimináció ellenes garanciákra is, hogyha nem világos, hogy ki ö, felelős ezért, kiadja meg a garanciát, akkor nagyon sokszor nem lesz megfelelő az eredmény. Egyébként pedig mindezt elolvashatják írásban is egy általam elküldött anyagba. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor most a kollégákat kérem, hogy ragadják meg a szót. Először is Gönc asszony. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy hallhattam a megjegyzéseket, nagyon egybevágnak azzal a gondolkodással, amit mi kezdtünk itt a bizottságban és a parlamentben, és egyet értek Bartesz úrral is, aki azt mondta, hogy az egyik fő feladatunk, hogy ellenálljunk annak a kísértésnek, hogy a tanácsot kövessük. Kolman úr is említett arról, hogy fontos a szociális inkluzió, és meg kell őrizni az erre fordítható összeget Azt hiszem, hogy mindenki egyetért a, mikrogaz, a makrogazdasági feltételekkel, és annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy igen, a szegénység csökkentése az kéze, kézben jár a antidiskriminációs küzdelemmel. Én leszek majd a előadója ennek a polgársági programnak, amely szintén magában foglalja, és hát megpróbáljuk ezt a két rendeletet harmonizálni. Említették az általános rendeletet, amely szintén támogatásra talál ebben a bizottságban, de bizonyos kockázatoknak ki van téve, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk majd arra, hogy mi fog történni ezzel a rendelettel. Ez egy nagyon komoly és közös cél. A partnerségi elvet sokan említették, egyetértek velük. Nem elég beszélni erről, hanem a koncepció szintjén kell ezt látni, esetleg egy magatartás kódexsel vagy iránymutatásokkal párosítva. Ez hasonló, mint a diszkrimináció ellenes, az antidiszkriminációs küzdelem. Azt hiszem, hogy az igazi kérdés az majd a megvalósítás lesz. És látjuk, hogy nagyon nehéz túljutni a helyi szintű politikai akaraton, és hát garantálni kell a, a megvalósításra való törekvés. Nagyon sok hasznos megjegyzést hallottunk arra vonatkozóan, hogyan lehet a saját termeinket frissíteni. Mi nyitottak vagyunk, és minden írásos megjegyzést örömmel veszünk. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank, Kinga. Jetzt möchte ich... Köszönöm szépen, Kinga és akkor most megadom a szót a jelentés készítőjének, mert ő az, aki a legtöbb kérdést fel tudja tenni, úgyhogy de időnk nincs több, ha több is a kérdés. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani a három meghívott vendégnek. Mind a hárman nagyon érdekes előadást tartottak, és borzasztó fontos információkat tudhattunk meg tőlük. Gönc Kinga feltett egy kérdést, és ezzel teljes mértékben egyetértek. És azt szeretném elmondani, hogy annak érdekében, hogy teljesen konstruktívak legyünk, nagyon fontos, hogy tényleg a helyszínen próbáljunk fellépni. És szeretném megkérdezni az előadóktól, hogy milyen szociális vagy társadalmi mutatókkal dolgozhatunk, amelyek megmutatják, hogy a különböző politikák mennyire hatékonyak. Nem csak arról van szó, hogy a hatékonyságot mérjük, hanem arról is, hogy maguk a szereplők is hamarabb lássák ott a helyszínen, hogy milyen hatékonysággal tudnak dolgozni. Többen is beszéltek az átmeneti régiókról. Ez olyan téma, amit itt az Európai Parlamentben már több esetben megvitattunk. Tehát látjuk, hogy amikor belemegyünk egy aktív politikába, akkor itt vannak ezek az átmeneti régiók, és önök pedig kimutatták, hogy milyen sok olyan dosszié és téma van, amelyben érintett az ESA. És az ESA tulajdonképpen nem olyan alap, amely konkrét dossziékat karol fel, mint a regionális fejlesztési alap, hanem itt mondjuk olyan témákról és olyan dossziékról van szó, amelyeknek a finanszírozása talán nem túl magas értékű, de azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnánk javítani és egyszerűsíteni ezt a sok dossziét, ezt a sok témát, amivel szembe kell nézni a helyszínen. Harmadik pont, és ez egy olyan kérdés, ami engem nagyon érdekel. Beszéltek arról, hogy a szociális alapok mennyiben képesek az innovációt támogatni, és mennyiben van olyan szerepük, hogy a nemzeti politikákat kiegészítik. Tehát mindezt az ezt az eredményt hogyan lehetne még erősíteni. Tehát, hogy az ESSA tulajdonképpen egy laboratórium, ahol új ötletek kerülnek kidolgozásra, és ahol a különböző politikákat segíteni lehet. Tehát hogyan lehetne ezt a lehetőséget jobban kihasználni. Negyedik pont, Többen elmondták önök közül, hogy a projektek előreláthatósága szintén nagyon fontos. Nem tudom, hogy a három meghívott vendég közül ki beszélt erről, de valaki igen. Tehát, hogy a projektek előreláthatósága, tervezhetősége nagyon fontos az is nagyon fontos, hogy ne csak teremtsünk munkahelyeket, hanem hogy az előrelátással és a megfelelő képzésekkel mindenki meg is tarthassa a munkahelyét. Ez is rendkívül fontos pont. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy erre a kérdésre milyen válaszokat tudnak adni, hogy a jövőben még hatékonyabb lehessen az ESA. Ez volt kérdéseim igen hosszú listája. És akkor én is szeretnék röviden két kérdést feltenni, mert én is árnyék jelentés felelőse vagyok, és intenzíven foglalkoztat a rendelettel. A kérdés egyik része Bartel úrhoz szól. Van egy hatos cikkünk, amely a partnerséget, a partnerség elvét van hivatva támogatni. Hosszú előzetes munkálatok folytak ezzel kapcsolatban de hát van egy fokozatosság a partnerség támogatásában. Ezt én eléggé kritikusan szemlélem, szívesen hallanám az álláspontjukat. Én úgy gondolom, hogy minden partnerség bármilyen tagállamban is valósul meg támogatandó. És hogy a partnerség, partnerség elve egyetlen tagállam sem határozhatja meg, hogy ez milyen minőségű. Szóval egészen biztos, hogy ezeknek szemmagasságban kellene dolgozniuk, és hát ez pláne önkéntes munka, úgyhogy nem szabad különbséget tenni ezzel kapcsolatban. Érdekelni az mondjuk A második kérdés pedig egy ilyen úrhoz szól, Éppen azért, mert egy nagyon lokális megközelítést alkalmazott, és azt szeretném látni, hogy ezt hogyan próbálja ezt a helyi foglalkoztatás kezdeményezést ennek külön teret biztosít, hogyan akarja ezt a rendelet fényében, vagy hogyan látja ezt a rendelet fényében. Mi szeretnénk egy 5%-os záradékot bent foglalni. Ugye a városi együttműködés, a vidéki területek együttműködése is fontos, és hát ez is hozzájárulhat a foglalkoztatáshoz. És akkor most van még további kérdés nincs, akkor most először a szakértők válaszolnak 5 percig mindegyik, mert aztán még szeretnénk a bizottság képviselőjének is megadni a szót, úgyhogy akkor most kezdjük a sorrendet hátulról, mindig így szoktuk, és éppen ezért most először Kulman úrnak adom meg a szót, utána Etjen úrnak, és utána pedig a kollégának köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyan lehet az előrehaladást mérni? Hát az a kérdés, hogy etnikai indikátorokra van-e szükség, vagy nem a romákkal kapcsolatban sokféleképpen lehet mérni a javulást, a romák helyzetének javulását, anélkül, hogy etnikai indikátorokat használnánk. Például a krízis térkép, vagy szegénységi térkép, vagy a foglalkoztatási ráta növekedése ezeken a területeken, avagy az iskolákat elhagyók számának változása, ez is mutatja a változást de néha azért az etnikai indikátorokat is érdemes összegyűjteni. The simplification I would say that, uh... Ami az egyszerűsítést illeti, azt hiszem az lenne a legjobb, hogyha a, a szabályok nagyon-nagyon világosak és explicitek lennének. Már most is vannak egyszerűsítési lehetőségek, de miután számos értelmezési lehetőség van, a tagállami hatóságok nem mindig biztosak abban, hogy mekkora mozgásterük, megpróbál, a hozzáállásuk inkább a kockázat kerülés, bár tudják, hogy vannak olyan, tehát lehetne úgy is értelmezni, hogy az hasznosabb, a szabályokat, hogy az hasznosabb, hogy kedvezőbb lenne a romák számára. Ott vannak például az egyszerűsített költségopciók, Ebben az értelemben nagy előrelépés jelent a mostani javaslat. Például az általány kifizetést már nem kell auditálni az új javaslat értelmében. Aztán a szociális alap innovatív természete vajon az-e? Hát jelenleg nem mondhatnám, egyáltalán nem innovatív, a globális támogatások felhasználásának lehetősége benne van a jelenlegi szabályokban. Ugye öt országgal dolgozunk, ezek közül egy sem használ fel ilyen globál támogatást. Tehát jelenleg ilyen szempontból az Európai Szociális Alapnak nem igazán van haszna. Munkáják megtartása, természetesen nagyon fontos. Hadd mondjam el, hogy ugye most a fiatalok munkanélküliségi aránya sokszor 40% bizonyos tagállamokban. A romák esetében a munkanélküliség ráta 60%, tehát legalább 15%-kal magasabb, mint a fiatalok átlagos munkanélküliségi aránya a tagállamokban. Úgyhogy nem elég csak megtartani a munkahelyeket. Köszönöm. je prends le, la discussion cours, et donc je comprends qu'il faut que je donne la... Újra itt vagyok, nem is tudom, hogy hol tartunk. Azt hiszem, hogy Erik Etiennek kell szót adnom válaszadásra 5 percben. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdés merült fel és a bizottság, a szakbizottság titkárságának eljutattam egy dokumentumot is, amit oda tudnak adni minden szakbizottsági tagnak, mert hát 10 perc alatt nem tudtam mindent elmondani. Tehát nagyon sok kérdés merült fel, többek között a helyi kezdeményezésekkel kapcsolatban. Az elnök asszony tett fel ezzel kapcsolatban egy kérdést. Nálunk tulajdonképpen központi szinten az eszás pénzek 20%-a kerül felhasználásra, 80% helyi szinten, regionális szinten, a helyi felek bevonásával kerül kiosztásra és felhasználásra. Vannak közvetítő szervek, intermediár szervek, ezek lehetnek például különböző munkaközvetítő szervek, amelyek szintén helyi szinten működnek, és szintén részesülhetnek eszás támogatásból. Tehát a helyi partnerség rendkívül fontos, nyilván a régió vezetője, a régió prefektusa ellenőrzi a régióban megvalósuló terveket, de alapvetően elég nagy autonómiával működnek ezek a projektek. Tehát általában decentralizált módon működnek ezek. Az alapelv az, hogy a helyi és jól működő kezdeményezéseket kell támogatni. A szociális mutatókkal kapcsolatban is voltak kérdések. Itt ugye vannak az eredménymérő mutatók, illetve az audit mutatók. Ezekkel kapcsolatban az előadó is feltette egy kérdést, hogy ezeket hogyan tudnánk jobbá tenni. Hát jelenleg nem elégedhetünk meg azzal a rendszerrel és mérési rendszerrel, ami működik, ezt mindenképpen javítani kell. Tehát ami például az élethosszig tartó tanulást illeti, itt is szükség lenne a megfelelő mutatókra, mivel követhetjük a fiatalok életét, akik befejezték az iskolát, és most kezdik meg a szakmai karrierjüket, illetve a már idősebb életét tudnánk segíteni abban, hogy ezek a személyek megfelelő munkahelyhez jussanak, illetve hogy a gyerekek ne szenvedjenek iskolai kudarcot, és ne maradjanak ki az iskolából. Mindezekhez nagyon fontosak a mutatók. A mutatók megállapításához és az eredmény méréséhez az is fontos, hogy felvegyük a kapcsolatot azokkal a személyekkel, akik kaptak támogatást, hiszen ők tudják a legjobban megmondani, hogy milyen projekt volt sikeres és melyik nem. Ami az analfabetizmust illeti, természetesen csökkenteni kellene az írástudatlanok számát, nyilván tarthatatlan az az állapot, hogy még mindig vannak olyanok, akik tulajdonképpen írástudatlannak számítanak. Az átláthatóság és átjárhatóság az iskolák és a munkaerőpiac között nagyon fontos, és úgy vélem, hogy Németországban ez például sokkal jobban működik a gyakornoki állások, például olyan lehetőségek, illetve a gyakornoki és tanulmányi szerződések, ezek a kapcsolat szerződések nagyon jól működnek, és segítik a fiatalokat abban, hogy az iskola után munkahelyet találjanak. Természetesen ezeknek a gyakornok és tanulási szerződéseknek is a leginkább kirekesztetteket kell megcélozniuk. Ami a munka és tanulás összeegyeztetését illeti, és a ilyen vegyes szerződéseket illeti, itt is még szükség lenne a megfelelő mutatók kidolgozására két megoldási javaslatot tudnék elmondani, hiszen nyilván nem szórjuk ki az ablakon a közpénzeket, és nem lehet ezekkel bármit művelni. Többször elmondtam, hogy nagyon sok olyan projektünk van, ami nagyon kicsi, és uh, így a, a finanszírozása is uh, alacsonyabb szintű, de nem engedhetjük meg, hogy ezeket a kisebb projekteket elfeledjék, és a regionális prefektúra feladata az, hogy ezeket is nyomon kövesse. Egy uh, eszás dosszié lehet ugye nagyobb, lehet kisebb, de fontos, hogy a kicsiket se feledjük el. A projektek kidolgozói és megvalósítói számára a kicsi projektek ugyanolyan fontosak, mint a nagyok. És függetlenül attól, hogy centralizált vagy decentralizált eszás pályázatról van szó, mindenképpen fontos a megfelelő hatékonyság biztosítása és eh, szeretnék még a Federrel kapcsolatban és az ESZ-val kapcsolatban még valamit elmondani. Természetesen az ESZ-nak van egyfajta motor szerepe, mert az a tény, hogy az eszás pályázatok jól működnek, ez vonza további pályázatok kidolgozását és benyújtását. Tehát, hogyha a szociális befogadással kapcsolatos pályázatok sikeresek, akkor ez eh, a ösztönző arra, hogy további ilyen pályázatok szülessenek. Hogy a pályázatokat milyen feltételekhez és milyen szociális feltételekhez kötjük, az már más kérdés és hogyha jól működnek ezek a projektek, akkor valószínűleg újabb és újabb hasonló projektek fognak megjelenni, és ez volt az a néhány szó, amit szerettem volna elmondani válaszképpen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mielőtt megadom a szót a harmadik meghívott vendégnek, egy kicsit visszajelnék azzal, hogy nem voltam itt, és hogy amúgy meg én vagyok az elnök, úgyhogy feltennék egy kérdést a számvevőszékkel kapcsolatban. Franciaországban a számvevőszék nagyon komolyan ellenőrzi az ESZA működését, és több esetben is rámutattak arra, hogy a partnerek száma gombamot szaporodik, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban is tudná nekünk valamit mondani Rendben van, mondja Érik ilyen, akkor újra én fogok hozzászólni, mert nekem szólt ez a kérdés. Nálunk most 14 közvetítő intermediár szervezet működik. Amikor az operatív tervek működtek, akkor még 17 ilyen szervezetünk volt, és most ezt lecsökkentettük 14-re. Hát nem tudom, hogy ezeket az intermediár közvetítő szervezeteket még inkább csökkentenünk kell -e, azt kéri a számvevőszék mert akkor nem hatékonyan működik majd az ESA. A prioritásokat már tényleg nagyon kevésre csökkentettük, elmondtam azt a három fontos témát, amit megtartottunk. Szerintem az ESA így most már megfelelőképpen működik, tehát a társadalmi befogadás, a munkahelyteremtés és a gazdasági változásoknak való megfelelés, ez a három prioritás maradt, azt hiszem, hogy ezt már eléggé le redukáltuk. És így jobban mérhetőek majd az elért eredmények is. Vannak olyan közvetítő szerveink, például a Maison de l'Emploi, a foglalkoztatás háza, ami egyfajta munka közvetítő szerv, ami remekül működik, nagyon sikeresen működik, nagyon sok jó gyakorlatot valósított meg, úgyhogy ezeknek mindenképpen működniük kell. Ez tehát egy olyan lehetőség, amivel a hosszú távú munkanélküliséget és a bizonytalan munka lehetőségeket jobbá lehet tenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Engem tulajdonképpen az érdekelt, hogy ugye azt kritizálta a számvevőszék, hogy hogyan működik az eszás pénzek elosztása Franciaországban, és hogy hogyan lehetne ezt esetleg, ezt a tapasztalatot európai szinten is megvalósítani. Most Kulman Ádámnak adok szót, mondja az elnök asszony. Ja, de ő már hozzászólt, jó, akkor nem neki. Vielen Dank. Äh, möchte gern zu drei Bereichen nochmal etwas. Köszönöm szépen. Három kérdéssel szeretnék foglalkozni a partnerség elvével, a szociális indikátorokkal, és az ESF labor jellegéről a partnerseikkel kapcsolatban Sretel asszony nem is kérdés, hogy kívánatos lenne, ha egyenlő lenne a bánásmód minden régióban. Ez egy egészen egyszerű válasz. A partnerség megérése is fontos, világosan látni kell, ha ezt akarjuk, akkor struktúrákat kell feltörni, és ezt meg kell tenni az ESF önállósult annyira, hogy a igazgatási pontok már a kontinuitásra törekedhetnek. Nem akarjuk, hogy további szereplők csatlakozzanak. Mi tudjuk, hogy mi jó nekünk. Ezért azt hiszem fontos, hogy a partnerségnél mindig nézzük meg, hogy hol vannak a potenciális szereplők, akik az ESF-et bevonva értéktöbletet akarnak létrehozni a régióban vagy az országban. A szociális indikátorok kérdése. Összeültünk Németországban, és azt mondtuk, hogy az, amit a kormány előterjesztett, ez egyfajta előprogram. Ennek alapján további adatokat tudunk bevonni amelyek érvényesek, tehát például a hosszú távon munkanélküliek ö, ö, milyen körülmények között élnek. Ezt ki tudjuk mutatni. Ezt tudja a kormány is, csak nem mondja meg, hanem csak arra a területre ő hivatkozik, ami úgy könnyen közvetíthető. Tehát további jelzőkre, indikátorokra van szükség, hogy kimutassuk. Számos olyan ember van, aki hossza távon munkanélküli, tartósan, és hogyha e- ezt akarjuk kimutatni, akkor többet kell tenni, és több intézkedésre van szükség, mert ezekkel foglalkozni kell, ezekkel a munkanélküliekkel, nem csak a munkaerőpiacon, hanem sok esetben az egyszerű, normális életben. Ugyan ez vonatkozik a working poor fogalomra, ugye a munkából élő, de nem megélő emberekre. Sokan dolgoznak, csak nem tudnak megélni abból, amit kapnak. Na most ezt is, ez is ismert, és ezekkel az emberekkel is törődni kell, hogyha vissza akarjuk hozni őket úgy igazában a munkaerőpiacra. A minimálbér kérdése is ide tartozik. Tehát ezt kell megvalósítani a foglalkoztatottakat érintve itt is mérhetők a szociális összefüggések, tehát a munkával való elégedettség egy adott intézkedés előtt, meg után hogyan alakul, vagy például a továbbképzés hatását is lehet vizsgálni, hogy az adott továbbképzés mit eredményezett. Most jelent meg egy szakértői vélemény, ami kimutatja, hogy Németország lemaradt nem tettünk eleget, sokat ezen a területen. A foglalkoztathatóság egyszerűen nem, nem fejlődik, nem tettünk eleget, hogy az embereket foglalkoztathatónak tartsuk. A laboratórium kérdése csak egy példa, hogy hol lehetne ez hatással. Én, mint német, tudom, ugye én 67 éves koromig kell, hogy dolgozzak, jó hosszú idő, ezt pont ezzel foglalkoztam az ide után, még több mint 20 évig kell dolgoznom, ez elég komoly tehetétel. Na most, hogyha nem vagyunk képesek eh, a, a kornak megfelelő személyiségfejlődés elősegítése érdekében, ahol az öregek, fiatalok együtt tudnak működni, ahol a tudástranszfer biztosított, hogy lehet rugalmassá tenni a munkaerő világába való belépés és kilépés folyamatát. És mi, ugye az emberek sokszor korábban kiszállnak, és kevés nyugdíja kell megélniük. Itt még nagyon sok tennivaló van, tehát ennek nem csak nemzeti országos hatása van, hanem európai hatása, mert minden országban felmerülnek ezek a kérdések. Tehát ez csak egy példa volt, hogy itt több intézkedésen kell majd elgondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk az embereket megőrizni a munkaerőpiacon, akkor is, hogyha idősebbek lesznek. Erre is kell, hogy legyen mód, csak ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne legyen az az eredménye, hogy mindenféle torzulás történik a munkaerőpiacon, vagy hogy az emberek olyan munkaviszonyba kényszerülnek, amely nem biztosítja a megélhetést. Ezt eddig Németországban nem nagyon vettük figyelembe, csak üres szólamokat lehetett hallani. Köszönöm. Merci de cette conclusion. Köszönöm szépen az összefoglalást és a konklúziót. Úgy gondolom, hogy még a bizottság képviselőjének is meg kell adnom a szót, a szabály a szabály, úgyhogy megteszem. Ki van itt az Európai Bizottság részéről? Andrea Toseva vagyok, és a DG Employment vezetője gazdája vagyok ennek a javaslatnak, és a tanácsi tárgyalásokban is részt veszek. Örülök, hogy itt lehetünk, örülünk, hogy hogy elhívtak minket erre a, erre a meghallgatásra. A kedvezményezeteink is itt vannak, azok, akik valóban in situ használják a, az Európai Szociális Alapot. Világos üzenetet hozott el a három kolléga, az Európai Szociális Alapot európai szociális alappal kapcsolatban elmondták, hogy mik az alapkövetelmények, gazdaság és szociális szempontból sokat kell tennünk a szociális alapon keresztül az európai emberekért. Aki látta az általános rendelkezéseket, illetve a szociális alap rendelkezéseit, látta, hogy, hogy tudja, hogy az Európai Bizottság elkötelezett a diszkrimináció ellenesség, illetve a nemek közötti egyenlőség horizontális eltételével kapcsolatban, tehát a következő programozási időszakban, vagy pénzügytervezési időszakban ezt minden programban meg kell valósítani, így a szociális alapban is. Hallottuk azt is, hogy a partnerségeket támogatni kell, vagy partneri kapcsolatokat támogatni kell az Európai Unió területén. a 25%-os minimum részesedés valóban minimum, ezt emelni kell. És amikor tudunk, akkor ezeket a, akkor a partnereket támogatjuk, és ahogy említették, a magatartás kódex is nagyon fontos, ez is része az általános rendelkezéseknek. Így aztán azt hiszem, hogy ezzel is segítjük a a szociális alappal foglalkozók munkáját, illetve a kezdeményezettek helyzetét. Aztán a kifizetésekkel kapcsolatban szó volt arról, hogy a végső kedvezményezetteknek szabályosabb intervallumokban kell ezeket kifizetni. A bizottság a tagállamoknak utalja át a kifizetéseket, hogyha a managing Authority elküldte már ezeket a kifizetéseket a, a kedvezményezettek felé. Támogatjuk azt is, és tudjuk, hogy erre szükség van. Tehát támogatjuk azt is, hogy megfelelő indikátoraink legyenek, Említették a fiatalok, az idősek helyzetét, a szegények helyzetét, a rászorulók helyzetét. Az ő esetükben is indikátorokra van szükség, sajnálatos módon jelenleg nincs elegendő ilyen indikátorunk. Említették azt is, hogy ez egyfajta szociális laboratórium, tehát a szociális egyfajta szociális laboratórium, itt javaslatokat dolgozunk ki, amelyeket átvehetnek tőlünk a tagállamok vagy a bizottság. A szociális innovatív a szociális innováció, tehát az innovatív megoldások sokszor valódi szociálpolitikai megoldásokhoz vezetnek a tagállamokban. A tagállami felülvizsgálati szervek bírálják el, hogy mennyire felelnek, mennyire felelnek meg a különböző programok a, a horizontális, horizontális feltételeknek. És ugye hallottunk a közvetítő szervek problémájáról, a franciaországi a francia országi helyzetről beszélt eh, elnökasszony, illetve a szembevőszék megjegyzéséről. Nagyon fontos az, hogy a közvetítő szervek ne legyenek potenciális kedvezményezettek. Tehát el kell különíteni a közvetítő szerveket és a kedvezményezetteket. Az jelenleg némi átfedés van, illetve nem világosak a szabályok, ezeket, ezt is ki kell javítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várjuk az önök szakbizottságának hivatalos véleményét. Köszönöm szépen. A napirend végére értünk, de úgy gondolom, hogy az előadó még szeretne szót kérni, és szeretné lezárni a vitát, mert a tolmácsok munkaideje mindjárt véget ér. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szeretnék minden kollégám nevében, az árnyék jelentéstevők nevében is köszönetet mondani az előadóknak, hogy eljöttek, és elmondták a véleményüket az ESSA előrehaladásával kapcsolatban. Köszönjük tehát a szakértők prezentációját, mindhármuk előadását nagyon érdekesnek találtam. Számomra különösen fontos volt az Európai Szociális Alappal kapcsolatos része a mai napnak, és mindannyiunk számára egyértelműen kiderült, hogy valódi szociális párbeszédre van szükség annak érdekében, hogy stimulálni tudjuk az eszás projekteket. Tehát tulajdonképpen az a feladatunk, hogy egyfajta reklámot csináljunk a különböző politikáknak és a különböző projekteknek, hogy ezek megfelelőképpen meg tudjanak valósulni. Elhangzott, hogy fontos az élethosszig tartott tanulás, elhangzott a munkanélküliség elleni harc. Hát mindezekben a tekintetekben a civil partnerek nélkül semmit sem tehetünk. Másodszorban nagyon fontos, hogy az európai politikákat, a tagállami politikákat és a helyi politikákat összehangoljuk, ugyanis, hogyha ez a lánc megszakad, akkor nem tudjuk elérni a célkitűzéseket. Mindenképpen fontos az egyszerűsítés is. Nagyon örültem annak a megjegyzésnek, hogy a kicsi és a nagy projektek fontosak, és hogy a közvetítő szervek számát esetleg csökkenteni kell a következő tervezési időszakban. Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a szociális alap szociális innovációt hoz létre, és azt hiszem, hogy nagyon sokan elmondták, hogy az ESA hatékonyság problémája tulajdonképpen az, hogy a legszegényebb és a legnehezebb helyzetben lévő embereken próbálunk segíteni, akiken, hát akárhogy is nézzük, nehéz segíteni. és látható, hogy melyek azok a területek, amiken előre kell lépnünk, és minden partnert ösztönöznünk kell a további munkára. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy megszervezésre kerülhetett ez a meghallgatás. Én is köszönöm, hogy az elnök asszony, köszönjük az előadóknak, hogy eljöttek. Az egyiküket sajnos nem hallhattam, de a válaszát már hallottam, úgyhogy fel tudom mérni hogy miről is szólt ez a fontos napirendi pont. Morel asszony szövegét április 22, 23 vagy 24-én fogjuk megvitatni majd, és holnap reggel 9-kor találkozunk. Egyébként kellemes estét mindenkinek!